Kedves kollégák, jó napot kívánok, folytassuk a munkát. Ma délután a közlekedési szakbizottság egy meghallgatást, nyilvános meghallgatást tart a Brexit hatásáról a tengeri közlekedésben. Ennek a meghallgatásnak a célja az, hogy az ágazat képviselőit meghallgassuk, tehát a szállítókat, a kikötők képviselőit, annak érdekében, hogy a lehető legjobban értsük azt, hogy milyen kockázatai vannak az Egyesült Királyság Európai Unióból való távozásának, milyen hatása van ennek a tengeri közlekedésre. Azt is szeretnénk tudni, hogy az ágazatban dolgozó vállalkozások hogyan készülnek erre a változásra, és hogy milyen következményekkel jár az Egyesült Királyság távozása az ő tevékenységükre, az utas és áruszállításra, az Egyesült Királyság, Írország, illetve Európa, az európai kontinens között. Kíváncsiak vagyunk tehát arra, hogy az egyes szereplők mit szeretnének elérni, illetve mit várnak a tárgyalóktól, az Egyesült Királyság és az EU tárgyalóitól. Két nagy részre fogjuk osztani ezt a nyilvános meghallgatást. Az első részben magukat a hajózási társaságokat, tehát a szállítókat hallgatjuk meg, és a második részben pedig a kikötők képviselőire kerül sor. Mindkét panel előadóinak meghallgatása után lesz lehetőség kérdéseket föltenni. Sok szeretettel köszöntöm tehát a meghívott vendégeinket. Röviden összefoglalom majd a lényeget, és az előadók után a képviselők is szót kapnak. A meghívott szakértőinknek mondom, hogy 7 perc fog rendelkezésükre állni. Először is Martin Dorsman urat köszöntöm, aki az EXA főtitkára, a hajótulajdonosok Európai Közösségének szövetsége. Az EXA, tehát köszöntöm Martin Dorsmant és Martin Griffithet is sok szeretettel köszöntöm, aki a Célia Europe Public Affairs igazgatója, a Cruise Lines international International-ről van szó, a harmadik vendégünk pedig Sue McKenzie, aki a PO Ferries Limited képviseletében érkezett ide, műveleti és üzleti átalakítási igazgató. Kezdjük először Dorsman úrral, 7 percre öné a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni, hogy ezt a kezdeményezést uh, a megvalósították. Nem csak a hajózási ágazat uh, számára fontos ez. Ma délután emlékeztetni mindenkit, emlékeztetni kell mindig arra, hogy nem csak a hajózásról a kikötőkig érint ez mindenkit, hanem a gyártástól, a hajógyártástól, civil szervezetektől, fogyasztókon át minden résztvevőről beszélni kell, tehát nem csak a hajózási társaságokról és a kikötőkről. Ez egy hosszú láncolat. Először az EXA-ról, tehát a szervezetről, amelyet képviselek, szólnék néhány szót. A kezemben van egy távirányító, amivel a diákat tudom léptetni rövid megjegyzéseket eh, engedjenek meg, tehát 21 nemzeti szervezet eh, tartozik hozzánk az EU tagállamaiból és Norvégiából. Nyilván a tagjaink érdekeit képviseljük, kilenc alkalmazottunkkal dolgozik a brüsszeli irodánk. Általános megjegyzések Keletke Szlovénytől idéznék, ő a Rotterdami kikötő igazat, igazgatója, és két nappal ezelőtt mondta, hogy hagyjuk a kormányokra azt, hogy a legjobb helyzetre készüljenek, mi a legrosszabbra készülünk. Ez tulajdonképpen a, azt hiszem jól leírja a helyzetet az üzleti életben. Nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet a Brexit után, tehát a legrosszabbra kell készülnünk. Nagyon sok idő, energia és pénz kell ahhoz, hogy a különböző forgatókönyveket kidolgozzuk, a legrosszabbat ideértve és a fő kérdés, amelyet felteszünk mindkét oldal tárgyalóinak, az az, hogy a lehető legjobb kereskedelmi megállapodással álljanak elő, de mielőbb a lehető leghamarabb, hogy legyen ö, jogbiztonság, ez talán itt a legsürgetőbb téma. Hosszú távú célkitűzéseink közé például az egységes szabályok tartoznak Európában. Az Egyesült Királyság ugyan távozni fog az Unióból, és lehet, hogy több lehetősége lesz az üzleti környezetet javítani, de az euról már most elmondható, hogy azon kívüli országokkal igen komoly versenyhelyzetben van, így lesz majd ez az Egyesült Királysággal is. Nehogy hogy egy kicsit pozitív is legyek, az Egyesült Királyság többé-kevésbé egyetért az EU-val, ugyanazon a szinten van már, mint a kereskedelmi megállapodásokról, szabadkereskedelmi, illetve globális kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban, tehát talán az EU-nak szövetségese inkább az Egyesült Királyság a WTO-ban, az OECD-ben, az IMO-ban és az ILO-ban is. Három rövid távú prioritásunk van. Az első az ökerőmentes közlekedés, tengeri közlekedés az Egyesült Királyság és az EU között. Aztán a, a tengerészek, a dolgozók és utasok szabad mozgása, illetve a szélenergia felhasználása ne remélhetőleg nem kerülünk abba a rossz helyzetbe, amelyet láthatunk egyes példákon. Az előadást egyébként átküldtük a szakbizottságnak, tehát valószínűleg ez a rendelkezésükre áll. Itt most számadatokat olvashatnak. 365 milliárd eurós áruk és szolgáltatások exportja áll az egyik oldalon, és 274 milliárd eurónyi a másik oldalon. 1 millió kamion 93-ban, 4 millió kamion 2015-ben. Ha megnézik az Egyesült Királyság és Írország adatait, az is hatalmas változást mutat. 54 ezer kamionról 392 ezerre ugrott ez 93 és 2015 között. És hogyha most határ lenne, mit jelentene ez? Ezen a dián olvashatják, Jelenleg ezek a kamionok szabadon haladhatnak át a határon, az Egyesült Királyságba, Írországba, a Roland Roloff kompokkal közlekedhetnek szabadon, és hogyha vámeljárások lennének a határon, akkor ezek hatalmas késlekedéseket okoznának. Csak Hollandiában egyébként 4,2 milliónyi vámnyilatkozatot kell majd kitölteni, ez a holland kormány felmérésének eredménye a Brexit után. És a holland vámhatóságok azt mondták, hogy körülbelül ezer főre lesz szükségük, plusz vámtisztviselőre ahhoz, hogy ezt kezelni tudják és itt érintett Hollandia, Franciaország, Belgium, Spanyolország és Írország. Ezek azok az országok, amelyeket a leginkább érint a Brexit, legalábbis a tengeri közlekedésben. Ugranék a következő diámra, ha működik. Igen a, az utasok, a dolgozók, tengerészek szabad mozgása. Hát most már van itt EU-s jogszabályozás is, és az Egyesült Királyság, illetve az EU elismeri kölcsönösen ezeket a, ezeknek a szakembereknek a, szabály, a szabad mozgáshoz való jogát, illetve azt, hogy ne kelljen további extra körülményeknek megfelelniük. Tehát a tengerészek így tudnak szabadon utazni. Aztán nagyon sokan dolgoznak ugye szélerőmű telepeken és így tovább, tehát ezeknek a személyeknek is a szabad mozgását biztosítani kell. Azt hiszem az utasokról nem kell szólnom, nem csak nyaralás, hanem üzleti célból is nagyon sokan utaznak. Az Egyesült Királyság eleve nincs benne a Schengeni zónában, a Schengeni térségben, tehát ez már um, némi ellenőrzést jelent, de ha még ehhez továbbiak jönnek, akkor az plusz teher. Az utolsó dián pedig a piaci hozzáférésről szól. Ugye a piaci hozzáférés most teljesen szabad, hiszen az Egyesült Királyság része az EU-nak, és minden kikötő lehet szabadon kereskedni, hogyha az EU-s tagállami kikötő. Amennyiben ez megváltozik, akkor az Egyesült Királyságban lévő kikötők versenyelőnyhöz jutnának, illetve az ott dolgozó vállalkozások is, ami nem az EU e érdeke. Az offshore ágazatról néhány szót hadd szóljak. A gázenergia, szélenergia, megújuló energiaforrások nagyon fontosak, ezeket említettem már, nagyon sok európai hajótulajdonos is aktív egyébként, és ezt a fajta tevékenységet sem szabad elfelejteni, mert nagyon fontos. Azt hiszem, hogy ennyi lenne. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a hozzászólását, Dortman úr. Dorsman úr valódi kérdéseket tett fel, és ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy a legrosszabbra kell készülni, és azt is mondanám, hogy ezt kerüljük el. Tehát próbáljuk meg elkerülni a legrosszabbat, de azért készüljünk is fel rá. Akkor ön után Griffith úr következik 7 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak bennünket ma. A CLIA is tagja az Európai Hajótulajdonosok Szövetségének. Kevesebb, mint egy százalékot képviselünk mi a közlekedésben, de azért mégis 25 millió utast szállítunk évente szerte a világon, és 25 nagy tagunk van, de természetesen fontosak a kikötők, a gyártók, és így tovább és azok az utazási irodák, amelyek az értékesítést végzik. És nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. A Brexit után a vonalhajózás is problémás helyzetbe kerül, ugye a leginkább a nyaralások miatt jönnek hozzánk az utasok, és elvileg a Brexitnek nem kellene, hogy befolyásolja ezt az ágazatot. A hajóink az Egyesült Királyság és az EU között oda-vissza tudnak közlekedni, de hát nyilván mindenütt lehetséges az utazás, a tengerek nyitva vannak, nem úgy, mint a légitársaságok, tehát nekünk nincs szükségünk licenszre, a hajózási szabadság tehát továbbra is megmarad. A Brexit nem fogja megváltoztatni azt sem, hogy kiket alkalmazhatunk ezeken a hajókon, tehát a nemzetiségük, illetve az, hogy hol van a lakóhelyük, nem fogja nagyon megváltoztatni a helyzetet, mert korábban is bárhonnan vehettünk fel dolgozókat. Esetleg az Egyesült Királyságban székelő cégek, vállalkozások ütközhetnek nehézségbe. Ha az Egyesült Királyság kikerül az EU-ból, nem lesz probléma, olyan lesz, mint Montenegro, Norvégia vagy Törökország, egy ugyanolyan úti cél, és ugyanígy fogjuk kezelni is. De ettől függetlenül vannak bizonytalanságok, amelyeket fel kellene oldani. Mi nagyon a utasorientált ágazat vagyunk, és általában a, célállomásokra összpontosítunk. De honnan tudjuk, hogy az egyes célállomásokon az utasaink milyen korlátozásokkal szembesülnek a kikötőben az állampolgárságuktól, függően. Tehát mi történik a vízumokkal, a munkavállalási engedélyekkel például, hogyha az Egyesült Királyság távozik az EU-ból, ez a dolgozóinkat érinti. Az Egyesült Királyságba érkező utasok esetében ugyanígy megmarad az ellenőrzés a brit kikötőkben, tehát ez nem fog változni. A vám ellenőrzés viszont változni fog, és tavaly októberben egy fehér könyv már megjelent erről, a, és arról, hogy hogyan változik a mozgás szabadsága. Mivel nagy szám utast szállítunk, még egy valami érint bennünket, az utazási és egészségbiztosítások vonatkoznak rájuk, egységes biztosítási kötvény vonatkozik rájuk, ami megváltozik akkor, hogyha az Egyesült Királyság távozik az EU-ból, és az utasok már most foglalják le az útjaikat jövőre, ezért tudnunk kell minél előbb, hogy mi lesz a helyzet jövőre, hogy a lehető leginkább gondoskodhassunk arról, hogy ezek az emberek valóban élvezzék majd a nyaralásukat. Vízumügyben is tisztában kellene látnunk, hogy az utasokat tájékoztatni tudjuk, és azt is tudnunk kell, hogy kit hogyan fognak fogadni. Ferhofstadt úr, a Guardian brit labban adott interjújában azt mondta, hogy a briteknek nem nincs joga az EU-ban nyaralni. Hát ez lehet, hogy korrekt, de azért nem túl fair. És a kérdés, hogy vajon hogyan fogják fogadni a Brexit után a brit állampolgárokat az EU-ban. Az USA, Dél-Afrika, Malajzia, Törökország mind-mind fogadja az, fogadja az utasainkat, de természetesen az európai úti célokon is garantálnunk kell ennek a folyamatosságát. És a fogyasztóvédelem egészségügyi ellátása, amelyet az európaiak élvezhetnek, szintén kérdés, mi lesz az Egyesült Királyságok beli állampolgárokkal. Az ő egészségügyi kártyáikat például szeretnék használni a Brexit után is az által említett egyszeres biztosítási, egységes biztosítási kötvény is, kérdés, hogy kire fog vonatkozni, és mi lesz a turistákkal. A, reméljük, hogy a Brexit tárgyalások tehát odafigyelnek majd ezekre a szempontokra, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon köszönöm, Griffiths úr, a hozzászólását, és most pedig Mackenzie asszonynak adom át a szót. Hét percre szintén, parancsoljon. Thank you, Madam Chairman. I switch that on? Yeah. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. A nevem McKenzie, és a PNA Ferries üzemviteli igazgatója vagyok. Európa szerte különböző kikötőknek az ügyei tartoznak hozzám, illetve az üzleti átalakítási folyamatok. A Brexit előtt is ez volt a titulusom. Vezető páneurópai eh, komplogisztikai cég vagyunk, 8 nagy útvonalon, 27 ezer alkalommal közlekedünk, számos európai országot érintve 10 millió utast szállítunk, illetve nagyon komoly teherforgalmat bonyolítunk. Integrált közúti és vasúti összekötetéseket működtettünk Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Románia érintésével, Továbbá van egy vasúti terminálunk is Romániában, Oradeában, és az ázsiai országok felé nyit ez összeköttetést a Sejem út révén. 180 éves a történetünk, eredetileg egy postaszolgálatot működtettünk az ibériai félsziget, illetve a délangol partok között. Európa infrastruktúrájának az egésze a szakterületünket képezi, és bort, vizet, szeszes italokat, illetve gépeket, autókat, szállítunk meg veszélyes árukat. Franciaországban 250 dolgozót foglalkoztatunk, 35-öt Írországban, 50-et Belgiumban, egyebek mellett. És számos európai kikötői, logisztikai és más szolgáltatást nyújtunk közvetlenül vagy közvetetten. És a Brexittel az összefüggés elég világos. Nagy-Britannia és Európa között az utazás komp logisztikáját biztosítjuk. És a brit kormányjal, valamint az Európai Unió tagállamaival aktívan együttműködünk, illetve a Brexit során partnerként is közreműködünk, tehát látjuk, hogy kemény hatásra számíthatunk a Brexit nyomán a tevékenységünket tekintve. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm. Most pedig rátérünk a vitára. Az első szakértői panel keretében arra kérem a hozzászólókat, hogy a már ismert pingpong eljárást alkalmazzák. És azután a második körben rátérünk majd a koordinátorok észrevételeire, illetve a tagok általános észrevételeire. Megadom, tehát elsőként önnek a szót, illetve hogy hány, hány percet adjak? Öt, öt percet kap mindenki. Wim van Bekamp úr, öt percre önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én most helyettesítek, Markus Piper kollégámat helyettesítem, aki a Brexit szakértőnk. Sajnálatosan egyéb elfoglaltság miatt nem tud ma itt lenni. És ez számomra a lehetőség, hogy víztől írtozó holland tengerjáróként hozzászóljak ehhez a nehéz témakörhöz. Dorsman úrnak szeretnék egy nehéz kérdést feltenni az Európai Bizottság az önök problémái, illetve praktikus részletei felől kellően tájékozott-e. És eh, most azonnal várnám öntől a választ. Akkor hollandul adom meg a választ. Igen. Bárnyi úr csapata rendszeresen konzultált velünk, felkeresett minket, és tájékoztatott a helyzetről. Igyekeztünk párbeszédet kialakítani és három tárgyalást is tartottunk vele, illetve a csapatával. De rátérve a lényegre, meghallgatnak bennünket, de nagyon vonakodóak a tekintetben, hogy milyen irányba szeretnének tovább haladni, de meghallgatnak bennünket. Akkor a második kérdés önhöz, illetve Griffiths úrhoz és McKenzie asszonyhoz is szól, hogy az egyetlen megmentő lehetőség számunkra, mentő lehetőség az átmeneti időszak 2019. március 1-ig, egyszerűen nem érünk ennek a végére. Dorsman úr, ön hogy látja az átmeneti időszakot? Ez megfelelő lesz önöknek, vagy milyen hosszúságban képzelné el, milyen hosszú legyen? Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Nem vagyunk egészen bizonyosak abban, hogy mit foglal magába az átmeneti időszak. Ez a jelen helyzet folytatása lesz, vagy már történnek igazító intézkedések? És ezzel visszatérek a bizonytalanságra, amelyről szóltam. Tehát ez nehezíti a helyzetet. Az üzleti körök számára komoly probléma, hogy nem tudjuk, mire készüljünk. És minden azon múlik, hogy mi lesz az átmenet, és meddig tart. Egyesek két évről beszélnek maximum de két év az viszonylag rövid idő. És hová érkezünk a folyamat végén, ez a fő kérdés, illetve miből tudunk kiindulni. Köszönöm, Griffiths úr. Nos, a Túival folytatott egyeztetések nyomán, Túja az önök kollégája, akivel én beszéltem, 2019-re valahogy fel kellene készülni, de ugyanakkor nem világos a jogi háttér, tehát nincs jogi keret. Egyetértek. Jó előre szokás foglalni a hajózásban kapacitást, és szükség van az átmenetre, nincs más lehetőség, mint az átmenet. Nos, a Nagy-Britanniába induló ö, utasaink már is szigorú szabályoknak kell, hogy megfeleljenek Schengen alapján, és ez valószínűleg nem fog megváltozni, de közben egészségbiztosítástól kezdve egy sor kérdés van, amiről többet kellene tudnunk. Igen, egyértelmű, hogy hasznos lenne egy átmeneti időszak, sokat segítene nekünk, és egyetértek az előttem szólókkal, csak hogy mi felé vezet az az átmenet, ez a fő kérdés. És én úgy gondolom, hogy a technológia a kulcsa a sima átmenetnek, illetve a végjátéknak. Minél előbb kialakul a végleges megoldás, annál jobb. Mikrofonon kívül hangzik el ez a hozzászólás. Dorsman úrtól szeretném kérdezni, hogy mi lesz a brit tagjaikkal, illetve milyen álláspont alakult ki, tehát ők milyen ö, pozícióban lesznek, vagy milyen státuszban. Nos, abban valamennyien egyetértünk, hogy a kereskedelmi eh, forgalom, illetve a közlekedés jelenlegi működése megőrzendő. A kérdés az, hogy például a letelepedés szabadsága terén milyen brit lépésekre számíthatunk. És a kereskedelemben pedig a jelen helyzetet szeretnénk megtartani. Eh, önnek vagy a kollégáinak van-e a brit kormányra bármi befolyásuk, hatásuk? Tudom, hogy intenzív egyeztetések zajlanak, és ez egy pozitívum. Hát tudom, hogy a kompüzemeltető cégek egymással rendszeresen egyeztetnek, illetve a brit kormányjal is. Tehát a kommunikációs csatornák nyitva vannak, folynak az egyeztetések, de a kérdés, hogy mire fut ki ez az egész folyamat, illetve milyen végső megállapodás körvonalazódik, mi lesz a megoldás ennek az egész helyzetnek. A brit oldalról minél nagyobb világosságot szeretnének minél előbb teremteni. Griffiths úr szintén választ adna a brit szempontból, a brit kollégák nevében, a hajózási kamarával Nagy-Britanniában intenzív kapcsolatokat ápolunk, illetve tartjuk a kapcsolatot, és nagyon jó egyébként a kapcsolatunk, tehát Egyébként ugyanezen a csatornán működnek a kollégák is. Valóban így van. mind egyéni szervezetként, mind a kamarán keresztül élén kapcsolatot tartunk a brit kormányjal, tehát haladnak a tárgyalások. Köszönöm szépen. Köszönöm. Általános kérdéssel kezdem a jogszabályokkal, illetve a keretekkel kapcsolatban. Például a személyszállító hajókkal kapcsolatos biztonsági szabályok, e, ezek a rendelkezések hogyan alakulnak, illetve a különböző szakképesítések e, kölcsönös elismerése. A kérdésem, hogy vannak-e önökben olyan aggodalmak, hogy esetleg gond lesz a Brexit után a szabályozás terén. Például nemzetközi szabályok is érvényesülnek ezen a téren, de vannak ugyanakkor konkrét uniós szabályok, amelyekhez eddig mindenki tartotta magát, és nem világos, hogy mi lesz majd a jövőben. Nos, ez egyértelműen egy felvethető szempont, és helyesen említi például az IMO szabályain keresztül a nemzetközi szabályokat, és hogyha az Unió szeretne ezt hozzájárulni, vagy valamivel kiegészíteni ezt, akkor a Britannia, Nagy-Britanniára nem vonatkozó utólagos szabályok kialakításával lehet ezt megtenni, illetve ez kihatna az uniós hajósok versenyképességére is. Fontos a szabályozói keret, illetve háttér ennek a, a, az alakulása, egy fontos szempont az Unióban működő hajók az uniós szabályokat tartják be. Tehát akkor, amikor Nagy-Britanniába utaznak a jövőben, akkor kérdés, hogy milyen szabályok vonatkoznak majd rájuk, és ez egyelőre még egy távoli téma, de foglalkozni kell majd annak idején vele. Ahogy említettem, számos európai országban működünk, tehát a különböző irányelveket tovább is alkalmazzuk az uniós szabályoknak megfelelően. Köszönöm szépen. Második kérdésem az EU hozzájárulása a technológiához, az innovációhoz, illetve a beruházások terén, az infrastruktúra fejlesztés terén. Van-e önökben olyan aggodalom, hogyha mi kiléptünk az Unióból, akkor a szaktudás, illetve a hozzájárulás mennyisége jelentősen csökken. Ezt főleg Dorszman úrtól kérdezem, de Mackenzie asszonytól is várom a választ. Kérem, hogy egy kicsit egyértelműsítse a kérdést. Arra gondolok, hogy különösen a brit központtal működő cégek nem kapnak majd például uniós támogatást, és itt új üzemanyagoknak, infrastruktúrának a fejlesztésére is gondolok többek között, hogy itt csökkennek a lehetőségek. És nagy-Britannia számos tevékenységüknek a célországa. Nem lesz ebből gond a jövőbeni beruházások szempontjából, hiszen gyakorlatilag a jövőben mi már egyedül működünk tovább. Én arra gondolok, hogy amikor az Egyesült Királyság kilép, akkor ez inkább deficit problémához vezet, és hogy ezt hozzan lehet, hogyan lehet megoldani például a tenti projektek számára rendelkezésre álló források összege csökken majd az uniós tagállamok számára. Aztán a K plusz F programok megszenvedhetik ennek a hatásait. Aztán ugye a hajózás környezeti hatásokkal, kihívásokkal jár, zöldíteni kell a flottánkat, és támogatnunk kell különösen a K plusz F tevékenységet. Nagy szükségünk van az uniós forrásokra. Ezek azért fontosak, mert elég komoly gazdasági nehézségekkel nézünk szembe a hazánkban. Tehát a hajó tulajdonosok zsebe nincs mindig kitömve forrásokkal, úgyhogy szükség van támogatásra. Az önök kilépés az Unióból e, jó lenne, hogyha erre is ráirányítaná a figyelmet. Tehát a nagy kihívás például az, hogy az LNG utánpótláshoz, a gázüzemanyagokhoz hozzájussunk. Ez a hajózás szempontjából is nagyon fontos. Az LNG-vel lehet ugyanis zöldíteni a flottát, a hajózást. Aztán Mackenzie asszonytól egy utolsó kérdést szeretnék majd kérdezni, és nem az imént itt, de az Európai Bizottság múlt hónapban úgy nyilatkozott, hogy brit zászló alatt nem tudnak majd az Unióban működni uniós szabályok alapján a hajók. Ezt a sajtóban olvastam, nem biztos, hogy ezt meg fogják erősíteni, de mindenképpen a tengeri alkalmazottak, illetve a biztonság szempontjából ez egy fontos kérdés. Szeretnénk, hogyha nem kellene kivezetni a brit felségjelzés alatt hajózókat. Alapvetően ez uniós döntések során fog majd kialakulni, és értékelnünk a helyzetet. EU-s és nem uniós legénység is dolgozik a hajókon, tehát egyelőre még nem alakult ki, hogy a jövőben ez hogy alakul. Nem adott választ igazán a kérdésemre, tehát a brit hajósok tudnak-e majd uniós zászló alatt hajózó hajókon dolgozni? Hát tartok tőle, hogy erre nem tudok választ adni, nem a szakterületem, de eh, később majd megadom önnek a választ. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Foster asszonynak adom meg a szót újabb öt percre. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy az első előadásról lemaradtam, mert eh, ezzel párhuzamosan egyeztetéseket tartottunk. G. Ferhoztat nem beszélhet a tagállamok nagy többsége nevében itt az intézményben. Tehát nagyon produktív a TRAN szakbizottságunk, és remek munkát tudunk végezni. Szorosak az egyeztetésen kapcsolataink, Guy Prattle és David Dingo például az illetékesek, akikkel brit oldalról tárgyaltunk. És Martin és Sue számára is szól a kérdésem, közvitát terveznek a Brexit utáni jövő meghatározására, illetve megvitatására eh, az ágazat szempontjából. A növekedést támogatni kell. 111 ezer embert foglalkoztat, illetve 15 eh, milliárd fonttal járul hozzá Európa gazdaságához ez az ágazat. Tehát a um, miniszterként eh, mit mondhatok majd neki ebben a témában. Mit vár az ágazat tőlük? Azt hiszem, hogy az ökkenőmentes üzemeltetés a legfontosabb, illetve a hajóink biztonsága a mai migrációs környezetben, tehát mindenképpen egységes szabályokat szeretnénk látni a jövőben. Én a technológia fontosságára hívnám fel a figyelmet, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az áru és a személyforgalma kikötőkben az ellenőrzésnek köszönhetően. És ez tulajdonképpen a Brexit előtt is egy fontos szempont, de utána még inkább, különösen az unión kívülről érkező áruknak az ellenőrzése hatékonyabbá tehető technológiával, hogy minél kevesebb surlódás legyen ezen a téren. Köszönöm szépen. És a következő kérdésem szintén mindkettőjükhöz szól. Egyes hajósok kedvezőnek tekintik a lehetőséget arra, hogy a tengeri közlekedésről jó megállapodások jöjjenek létre kétoldalú alapon. Óceániával, illetve egyéb régiókkal, amelyek nagy jelentőséget képviselnek. Az Ausztrália-Új-Zélandi delegáció, illetve az amerikai delegáció tagjaként azt tapasztalom, hogy a két oldal megállapodásokat ők üdvözlődőnek tartják, mert ez a jövő felé mutat. Milyen további lehetőségeket látnak a mi szempontunkból Nagy-Britannia számára? Milyen új lehetőségeket nyit meg a Brexit? A Piano európai felségterülettel működik, tehát Ausztrália és Új-Zéland a működési körünkön kívül esik, ezt nem is vizsgáljuk. Elnézést, Martin és Martin kellett volna legyen az imént a kérdéseimnek a címzetje. Elnézést kérek, hogy Ausztriával, Ausztráliával nem foglalkozunk. Ausztrál-Ázsia nagy növekedő terület, illetve piac, és a tengeri hajózásban, meg a személyszállításban is azt látjuk, hogy nő az utasforgalom, tehát erre a jövőben is egyre inkább odafigyelünk. Emlékeztetnék arra, hogy sajtónyilatkozatok jelentek meg arról, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások a britek számára nyereséget jelentenek majd, mert különböző országokkal tudnak ilyeneket kötni, és ez kompenzálja azt a veszteséget, ami az uniós kereskedelemben éri őket. Azt olvastam a sajtóban, hogy rendkívül kétséges, hogy nagyobb lesz-e a hozadéka ennek, mint az ára, vagy akár, hogy csak kiegyenlíti a két tétel egymást. A végeredmény továbbra is negatív lehet, annak ellenére, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat letárgyalják. Ennyit tudnék erről mondani. Köszönöm szépen. És erre szeretnék reagálni a pár másodpercben, ami még maradt. Én nagyon optimista vagyok, illetve kevés változást látok Brexit után az uniós partnereinkkel. Kihívásokat is látok, illetve technológiai feladatokat, amiket meg kell majd oldani. Tehát én azt mondom, hogy a pohár félig tele van, az ember legyen pozitív, és a barátainkkal, a szomszédainkkal továbbra is jó kapcsolatokat kell, eh, hogy ápoljunk. Köszönöm szépen az ECR eh, frakció, illetve a konzervatív delegáció nevében ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, Foster asszony, Meissner asszony, 5 percre megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadók munkáján. Jackie Foster kérdéshez csatlakozom, ő nagyon optimista. Szokványos esetben én is optimista vagyok, és remélem, hogy mindez úgy alakul majd, ahogy néhányan szeretnék, de átadatok, hogy ez nem így lesz. Én inkább Lucy Anderson véleményével tudok egyetérteni. Néhányan a jó megbeszélésekre utaltak Londonnal, a brit kormányjal, pozitív hangulatban, és Osman úr elmondta azt, hogy Brüsszelben ön elmondta, hogy mit szeretne, semmit nem ígértek azonban önnek, azon túl, hogy meghallgatták. Én ezt látom az egyik nagy problémának. A negatív dolgokkal is szembe kell, hogy nézzünk, és levonjuk a következtetéseket. Mackenzie asszonyhoz szólok. A PSO a nemes csatornán keresztül hajózik, Nagy-Britannia és az EU között, a Toké eh, szerződés Anglia és Franciaország között 2000 háromból határozza meg a vámodalitásokat, és lesz egy új bevándorlási törvény. Önök hallottak-e erről valamit? Az Egyesült Királyság és az EU között. Um, I've heard, I've heard about it, clearly. Hallottam erről, és a franciák és a brit kormány kell, hogy megoldásra álljanak elő és utána megpróbáljuk majd minimalizálni a mi műveleténkkel kifejtett hatást. Rendben, igen, ez egy dolog, hogy ha minden úgy maradhatna, akkor az jó az önök szempontjából, de én attól tartok, hogy ez nem így lesz. Van egy EU-s határ, ami a lemansatornán keresztül halad. Egy jogi szempontból kell, hogy legyen más megoldás is. Biztonság és környezetvédelmi előírások mind Mm, nőtt ugyanazok lesznek, az IMO nemzetközileg illetékes, ami a munkavállalókat illeti. Ön említette azt, hogy szeretné, hogyha a munkavállalók, a tengeri szállítók és ide kerülnének, viszont hogyha az EU minősítése nem vonatkozik már a hajókon dolgozókra, akkor felmerül a kérdés, hogy mi alakul mindenből illetve az önök munkájára ez milyen hatással van. Dorsman, yeah. Dorsman úr. Köszönöm szépen a kérdést, illetve a kérdéseket. Következőt mondhatom el. Az egész világon vannak munkaszerződéseink, és ennek a munkafeltételekre is hatása van minden hajós számára. Itt nem lesznek változások. A téma nagyon fontos, és ön további fontos pontokat is megemlített. Az Európai Unió tagjai ismerik egymás diplomáit, szakmai képzését, és bevezetőmben említettem, hogy ez a jövőben is így kell, hogy maradjon. Ha a brit hajósok holland zászlót hajóznak, akkor jó lenne, ha itt maradhatnának továbbra is, illetve szakmai képzettségüket arra is ismernék. Miután az Egyesült Királyság távozott az Európai Unióba, ez fontos, és fontos ezt szabályozni. Ami a szakmai képesítést illeti, erre is van egy szerződés, és ezen az alapon az Európai Unió a szakmai képzéseket a hajósok esetében elismerheti az úgynevezett SSCV szerződést. Ezt fontos mindenképpen megtenni. És egy további font maga a kérdés, hogy ez milyen feltételeket kötnek. Ez nem lehet probléma, hiszen nem lenne senkinek az érdeke. Egy kérdésem van még, nagyon szép eh, kívánságokat fogalmazott meg. Hogy látja a legjobb problémákat a tengeri közlekedés területén? Súrlódásmentességet illetően. Visszatérek a megjegyzésemre, ami a bizonytalanságot illeti. Mi fog változni? Hogyha valami változik, akkor mi fog változni? Lesznek ellenőrzések? Milyen szinten? Például az egészségügyel kapcsolatban itt mi lesz majd a helyzet? Hollandiában 35 ezer vállalkozás van, akik a jövőben ternyilatkozatot kell, hogy tegyenek. szévente évente 35 ezer lesz. Mi a helyzet az új rendszerre való átállással? Azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos kérdőjel jelenik meg, hogy mit kell tenni. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Viasszony szeretne szólni? Nem, Kiszteló úr, 5 percben. Ön sem kér szót, Riké úr. Parancsoljon, három percben tudom megadni a szót. Nincs is szükségem három percre. Nagyon egyszerű kérdésem van, az összes előadóhoz intézem ezt. Milyen előny terveznek a az első kérdések számára a Brexit szempontjából, ami az önök saját területét illeti. Eh, Köszönöm szépen a kérdést. Brexit az Egyesült Királyság. Én ezt pusztán a hajózási ipar szempontjából tudom megválaszolni. Igen, meg kell, hogy ismételjem magam, elnézést. Ez a változásoktól függ attól, hogy hogyan fog kinézni a kereskedelmi megállapodás, miben sikerül itt majd megállapodni. helyzet változni fog, és ennek remélhetőleg nem lesznek hátrányai. Amit a tárgyaló csapattól hallunk, az azonban az, hogy bizonyos dolgok változni fognak, nem feltétlenül pozitív értelemben. Ez nem lesz jó sem az Egyesült Királyság, sem Európa számára. Ez az, amit hallunk folyamatosan, és azért aggódunk is mert ez pusztán politikai jelzés az Európai Bizottság felül, viszont egy olyan jelzésről van szó, amit még mindig eh, leadnak, úgymond. Felmerül a kérdés, hogy ez a jelzés meg fog -e eh, valósulni, és negatív eredményre vezete. Ebből adódik a mostani bizonytalanságunk, és az iparunk is ezzel ellen küzd. Elég ugye látja, hogy többre van szüksége, mint pusztán egy perc. Értem az aggályát, a félelmeit. Tervezik esetleg azt, hogy bizonyos előnyöket kérvényezzenek. A Brexitből adódó előnyökre gondolok itt az Egyesült Királyság számára. az, hogy mi történhet, és bevezetőmben is vonatkoztam erre. Képzeljük csak el, hogy a vállalkozói klíma az Egyesült Királyságban érzékelhetően javul, ebben több konkurenciára lehet számítani, és az is elképzelhető, hogy az európai hajósoknak el kell gondolkozniuk majd arról, hogy telephelyeiket az Egyesült Királyságból tovább terjesszék, vagy pedig új intézményeket hozzanak -e létre. Én az egyenlő játék feltételekről beszéltem, Európának oda kell figyelni arra, hogy mi történik Nagy-Britanniában. Hát látnak lehetőséget arra, hogy ezt a bizottság meg is teszi, ezzel ponttal foglalkozni kell. From the cruise perspective, selling holidays, you know, that's what we're doing in the... Ami a legénységet illeti, a nyaralások értékesítése, nagyon fontos terület, mindössze 20%-ra a briteknek ment el hajózásra, hajós nyaralásra. Tehát mi jelenleg ezt szokványos üzletnek tekintjük, és nem látok alapvető változást. Ami a piano feléket illeti, ez lehetőséget biztosít arra, hogy átalakítsuk a gazdaságainkat, technológiát is figyelembe vegyük, és talán gyorsabban is fog mindez menni, mintha a Brexit meg sem történt volna. Elnök, köszönöm szépen, Klónasszony, három perc, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a három előadó bemutatását. Értem, hogy nagyon nehéz, hogyha nincsen biztonság, nem lesznek tagjai az egységes belső piacnak, a megállapodásoknak. McKenzie asszony ezt többször is említette, és úgy gondolom, hogy fontos terület lesz. Dorfman úr említette a zökkenőmentes, surlódás, mentes megvalósítás. A véleménye szerint a technológia ehhez mennyiben tud hozzájárulni. Én teljes mértékben egyetérek ezekkel a megjegyzésekkel a technológia nagyon fontos szerepet játszhat, amennyiben új feltételeket írnak elő, kalendában ö, utasként ki kell tölteni még otthon egy kérdőívet, tehát a technológia nagyon-nagyon fontos szerepet játszhat. Igen, teljes mértékben egyetértek, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt években a technológia területén hova jutott egyéb iparágak helyzete, akkor a hajózási iparág le van magyarázva. Nem EU-s termékek esetében ezeket használják már, és fontos, hogy mindezt megfelelő szempontból vizsgáljuk. Köszönöm. Csak egy kérdésem van. Nincsen egységes piac a hajózáshoz. Tehát az a feltételezés, hogy mások a feltételek, mások a szabályok, különböző európai kikötőkben, akkor én ezt jól értettem el. Ez nagyon fontos a hajózás szempontjából. Nem szabad a jelenlegi helyzetről megfeledkezni a jelentéstől és a kötelezettségről. Szóval ez egy nagy kihívás a dolgozó személyzet számára, hogyha új kikötőt kell építeni. Remélhetőleg hamarosan kapunk javaslatot a bizottság részéről, és reméljük, hogy a parlament is hamarabb foglalkozik a téma a helyzet javítása érdekében de a technológiának is hozzá kell járulni a nyelvés képzéshez. Természetesen nagyra értékelem a technológiát, ami pedig a kis cégeket, a kis hajókat illeti, akiknek dekorálniuk kell. Tehát ez igaz, hogy technológiára szükség van. Azt gondolom, hogy a különbségtételt megtegyük, és az EU részéről sokat tettünk annak érdekében, hogy a kikötők hatékonyabbak legyenek. Ez nagyon helyes helytáró. Griffiths úrnak ezt szeretném mondani, hogy tudom, hogy az Egyesült Királyság turistáit mindig is szívesen látjuk az Európai Unióban, dél Írországban ők az első számú látogatói csoport, nagyon népszerű ez a destináció. Köszönöm szépen, eh, Kórasszony, Kiszteló úr. Három percet tudok adni önnek. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy ez igazán jó kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy eh, el tudná mondani a panel azt, hogy nagy a Brexitből hogyan profitálhat. Tehát ha profitált, akkor milyen formában. Nagyon gyakran hangzott el a no kérdés. Ha nincs érdekük abban, hogy a várnonyóba menne maradjanak, vagy a belső piacon, azt nem mondhatom, hogy ennek lenne hatása a tengerészeti ágazatra és eh, egyéb kérdésekre. Ezt a kérdést kibővíteném, és meg szeretném kérdezni a panelt arról, hogy mit gondolnak arról, hogy az Európai Unió hogy a 27-ek profitálni fognak-e a brit távozásból. Köszönöm. But, well, I'll take a, a part of it. <laughs> I think it gives us an opportunity to be... Azt gondolom, ez lehetőséget biztosít arra, hogy áttekintsünk mindezt, nézzük meg azt, hogy hogyan működünk együtt a jövőben. Nagyon fontos, hogy a munkamódszerről legyünk hajlandóak újabb vitát folytatni. Köszönöm. Egy kicsit elében mennék a legrosszabb szenáriónak, amit Dawson úr mondott, hogyha nincsen megállapodás, van egy evidencia, ami szerint a, a termékeknek kétszer kell megfizetniük a vámtarifákat azért, hogy bejuthassanak az Európai Unióba. Hát ön válta -e ezt a pontot? Ja, als, als, als er geen akkoord komt, dan gaan de regels gelden van de... Igen. Nyilván a WTO szabályai fognak vonatkozni, tehát a világkereskedelmi szervezet szabályai. Ezt tudom válaszolni. És hát az igaz, hogy a vto n belül a vámtarifák csökkentek az évek során, de más lesz a helyzet, mint most. És nyilván ki kell vetni majd ezeket a vámtarifákat. Persze mindez attól függ, hogy mi lesz a végső helyzet, amelyben a tárgyaló felek megállapodnak. Our position is quite straightforward. Ahogy már mondtam korábban, az álláspontunk mm, elég egyszerű. Mindig sor kerül majd az áruk és személyek mozgására az Egyesült Királyság és Európa között, tehát ehhez a technológia felhasználásával segítséget kell nyújtani. Oké. Okay. Me- me- merci. Rendben, köszönöm. Én azt szeretném megérteni, ez a második kérdésem, hogy maga a Brexit mennyiben tudja megváltoztatni bizonyos kereskedelmi kapcsolatok vonzóságát, de mindjárt elmagyarázom. Tudjuk, hogy Nagy-Britanniában vannak nagy kikötők, amelyek importálnak, exportálnak, úgy működnek valóban, mint egy belépő kikötő, tehát az Európai Uniós piacra biztosítanak belépést. Kérdés, hogy ez a fajta nemzetközi kereskedelem még mindig érdekes-e, vonzó-e, hogyha hozzáadunk ugye egy plusz határt. A másik kérdésem, az európai kontinensen, ez lehet Rotterdam, Amsterdam, Zébrüge, bármi. Tehát az európai kontinensen tudunk-e nyitni? Van-e lehetősége ezeknek a kikötőknek arra, hogy a tevékenységeket áthelyezzék ide? Tehát ezzel kapcsolatban mi a véleménye? We hebben geen, uh, nog geen echte studie gedaan naar verschuiving van... Az az igazság, hogy e tekintetben nem uh, rendeltünk meg tanulmányokat, tehát nincs kutatás arról, hogy hogyan változik, változhat meg ez a fajta kereskedelem, de általánosságban, ha megengedik, akkor a kereskedelmi mozdulásokról tudok szólni. Például a kínai példa befolyásolhatja Rotterdam és Amsterdam helyzetét, a kínai lépések, és erre mindig lesz példa a világban. A második általános megjegyzésem pedig az lenne, hogy mondjuk az, hogy megjelenik egy új határ, nyilván befolyásolni fogja a kereskedelmet, függetlenül attól, hogy ez milyen jellegű határ lesz. És hát majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk a legjobb módon kezelni ezt a helyzetet. Beszéltünk az Európai Parlamentben a hajózás helyzetéről már többször is, és egyik alkalommal elhangzott, hogy az Egyesült Királysággal mi lesz akkor, hogyha távozik az EU-ból, még lehet, hogy vonzóbb cél is lesz. Tehát lehet, hogy a kínai fél számára, a kínai kereskedők számára vonzóbb lesz először az Egyesült Királyságba szállítani, és aztán onnan tovább haladva, hogyha létezik az EU ETS rendszer tehát több különböző tényező befolyásolja a kereskedők döntéseit, illetve a kereskedelmi folyamatokat. Úgyhogy ezt nehéz előre jelezni. Je redonne la parole à madame... Most akkor visszaadom a szót Anderson asszonynak, és utána pedig Wim van Kamp következik, hogy zárjon. Röviden Riké úrral egyetértve. Ten years or so seen the loss of valuable ferry routes for passengers. A Skandináv és az Egyesült Királysági összeköttetések mm, mellett még további utak sem kerülnek majd ki építésre, illetve ezeket korlátozzák. Cork városából Írországba, Spanyolországba már létrejött egy összeköttetés, amely elkerüli az Egyesült Királyságot. Nem tudom, hogy nem, lesz, nem lehetséges ez a forgatókönyv, hogy megpróbálják elkerülni majd az Egyesült Királyság érintését? A válasz. Hát tulajdonképpen ez az előbbi felvetésemhez kapcsolódik, tehát nyilván az ágazat megpróbál majd alkalmazkodni bármilyen változáshoz, ami a Brexit során, a Brexit eredményeként megvalósul. Tehát az ágazat feladata, hogy a legjobb üzleti megoldásokat kidolgozza a kialakult helyzetre. Nos, hát mi is mindig keressük az új útvonalak, az új lehetséges útvonalakat, és ez nem lesz így a Brexit után, ez nem változik a Brexit után sem. Az úti cél a fontos, tehát ha vannak utasok, akik egy adott úti célra szeretnének jutni, ha van erre igény és kereslet, akkor továbbra is fenn fogjuk tartani ezt az útvonalat. Köszönöm, és mi van Kampúr fogja összefoglalni. Ehm, mevrouw de voorzitter, ik dank eh, alle... Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az első panel résztvevőinek, Piper úr nevében, de ha megengedi, akkor lenne még egy kérdésem. Dorsman úr bevezetőjében szólt az offshore tevékenységekről is, és nem tudom, hogy erről tudnál még mondani, mert mi, mert mi itt a kontinentális útvonalakról beszélünk, de nem tudom, hogy ön mire értette ezt, tehát szállít, beszállítói problémákra gondolt, mi mm, volt az oka annak, hogy ezt felvetette? Piaci hozzáférés? Hangzik a válasz, a hajózási ágazat az nem csak szállítást, hanem szolgáltatást is nyújt az olaj és gáz kitermelésben. Nagyon sok hajó tehát aktív tevékenységet folytat az ilyen offshore helyszíneken, szélparkokban, tehát a dolgozókat szállítja, a szélturbinákhoz és így tovább, tehát nagyon sok hajó érintett ebben a szegmensben. Az olaj és a gáz persze már régebb óta létezik, a szélenergia az nem olyan régen jelent meg, ezekkel a szélparkokkal, megújuló energiák felhasználása is folyik, tehát itt tulajdonképpen a piaci hozzáférésről van szó, az Európai Uniós vállalkozások jelen pillanatban ugye hozzáférnek az Egyesült Királyság kontinentális talapzatához. Az álláspont az az, hogy ez ne változzon meg a Brexit után. Nem szeretnénk, hogy az Egyesült Királyság mindenféle kívánalmakat, kívánalmakkal álljon elő, és kötelezettségeket írjon elő a hajóknak, hogy bizonyos arányú bizonyos arányban brit dolgozókat kell alkalmazni, vagy esetleg brit zászló alatt kell hajózni, és így tovább. Tehát nem, erre már volt példa máshol, nem szeretnénk, hogyha ugyanilyen kötelezettségeket szabnának most. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Megköszönöm az első panelnek tehát az előadásait. Azt hiszem, hogy Dorsman és Griffith urakat, illetve Mackenzie asszonyt megtapsolhatjuk. Megköszönjük, hogy felhívták a figyelmünket több szempontra is, amelyre érdemes odafigyelnünk, de ha jól, látom, jól láttam, akkor mindannyian egyetértettek abban, hogy szükség van egy átmeneti időszakra, ahhoz, ahhoz, hogy mindenki alkalmazkodhasson az új helyzethez, az új szabályokhoz. Tehát nem lehet egyik napról a másikra csak úgy bevezetni az új szabályokat derültékből villámcsapásként, tehát a tengeri közlekedési ágazatban erre lenne szükség, tám- számíthatnak a mi támogatásunkra, és köszönjük, hogy részt vettek a vitában, és rögtön hívom is a második panel résztvevőit. Allez, nous continuons. Je vais demander à monsieur. Nos, akkor vegyünk egy lendületet és folytassuk. Joachim cohen hívom magam mellé, Iman oreilly és David Layton urat. Kérem, hogy csatlakozzon hozzám itt a pulpituson. Merci beaucoup aux trois intervenants d'avoir euh, accepté notre invitation. Maintenant, on va plutôt passer justement sur le volet des... Köszönöm szépen tehát, és most következnek a kikötők, és mivel Belgiumban vagyunk, először is Coenszóral fogjuk kezdeni. Ő a Zébrühjei kikötő igazgatója, és mint mindig, ugye most is ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel, milyen hatással lesz, vagy várhatóan milyen hatással lesz a Brexit a kikötők helyzetére. Mindenkinek ugyanúgy 7 percet adok, mint az előbb, hogy aztán legyen időnk a vitára is a képviselőkkel. Parancsoljon, uram! Köszönöm szépen, asszonyom, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen először is ezt a meghívást Hadd kezdjem azzal, hogy bemutatom Zébülők kikötőjét. A 14. századtól gyakorlatilag már volt itt kereskedelem, és hát hogyha a 11. századról beszélünk, akkor persze elmondhatjuk, hogy ugye a múltban is volt kereskedelem, most is és a jövőben is lesz, tehát brexit vagy anélkül a kikötőnk továbbra is szerepet fog játszani az áruszállításban, és különösképpen ma ugye azért vagyunk itt, mert szerintem az á, a mi helyzetünk nagyon világos az Egyesült Királyság tekintetében. Közutakon, vasutakkal, konténerrel érkezik az áru Európa egészéből a kikötőnkbe, és innen tovább utazik az Egyesült Királyságbeli piacokra, a skandináv, illetve az orosz piacokra, tehát nagyon fontos szerepet játszik a kikötőnk. A kereskedelem 46%-a tulajdonképpen az Egyesült Királysághoz kötődik. Ez nyilván a földrajzi helyzetünk miatt van így, de fontos, hogy az egész európai kontinensből szállítanak árukat ami kikötőnkig, és azon keresztül tovább az Egyesült Királyság felé. Persze Észak-Franciaország, Belgium, a kikötőnkhöz közeli területek textilipara által megtermelt áruk, a gépjárművek, részek, gyógyszerek és gépek, hagyják el a kikötőnket az Egyesült Királyság felé. 67% ugyanis az export, és 33% az import de ahogy mondtam, Kelet-Európa, Románia, Magyarország, de akár Olaszország is, származási ország, több tucat vonat hagyja el Olaszországot, és érkezik a kikötőnkbe, hogy aztán az áruk tovább utazzanak az Egyesült Királyság felé, de nem csak Franciaországgal vannak tehát összekötetéseink. Ha megnézzük az Egyesült Királysági oldalt, akkor itt lehet látni, hogy a londoni területtől kezdve egész magasan északig zajlik az áruszállítás, tehát a kikötőből ezek az árukísérlet nélkül gyakorlatilag személyre szabottan az elosztó központokig elutaznak. 5000 közvetlen munkahelyet jelent ez, és 500 millió eurót a kikötőnek. Az ágazat tehát nagyon fontos, és azoknak az áruknak az értéke is nagyon magas, amelyeket szállítanak. 70 szolgáltatás van, személyre szabott szolgáltatás, amelyet nyújtunk. Beszállítják az árukat a kikötőbe, csak nem 2000-en a tárolásban, a raktározásban dolgoznak, és akkor ezek az áruk, amelyek ideérkeztek, a következő napban Manchesterben, Glasgowban, Edinburghben vagy Londonban kötnek ki, és ehhez nagyon hatékonynak kell lenni, Különösképpen olyan árukra gondolok, ahol fontos ez a, az időkorlát, tehát például élelmiszerek, folyadékok és így tovább, ugye lehet folyadékot szállítani így. Aztán említettem a gépjárműveket, világvezetők vagyunk, nem csak Európa vezetők, több millió autó halad át tőlünk Németországból, Franciaországból, az Egyesült Királyságból, de egyébként a távol-keletről, az USA-ból, Mexikóból is. 2,8 millió autó ról beszéltem, és kb. 1 millió gépjármű ez az Egyesült Királyságra um, irányul, tehát nagyon fontos ez a fajta kereskedelem. Egyébként importálunk is 30%-ot, tehát az Egyesült Királyságnak is nagyon fontos ez az uh, terület. Nagyon sok áru tartozkodik tranzitban, és a Brexit után kiemelkedő jelentőségű lesz, tehát vannak ilyen tranzit uh, termékeink, például a Toyota esetében ők a kikötőnkben nagyon, nekik van, vannak Észak-Franciaországban is összekötetésék az Egyesült Királyságba, de Törökországot említhetném, Dél-Afrikát és így tovább. Nagyon sok hozzáadott értéke van az ilyen tranzit szolgáltatásoknak, tehát van egyfajta hub szerepünk is. De térjünk rá arra, hogy mit kérünk. a kereskedelmi, a kereskedelmi megállapodásokat kérjük, mert most is nehéz a kapcsolat, Ugye minél erősebb az, EU, az euró, annál inkább befolyásolja az exportot a verseny. Például Törökországgal versenyzünk, leginkább a textiliparban. Hát jó, ez a helyzet, de hogyha még ehhez a forgatókönyvhöz a WTO szabályokat is hozzáadjuk, amelyek vámtarifákat írnak elő, 10% az autókra, a 12-25% a narancslére, 8% a csokoládéra, és így tovább. Ezek fontos tételek lesznek, jelentős tételek lesznek, és véleményünk szerint ezt meg kell próbálni elkerülni. Egy olyan ország, mint Belgium például 1,6 millió eurót fizetne ki ilyen vámtarifákban, és az azt jelenti, hogy 40-ből minden egy munkahely kapcsolódik az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelemhez, és nagyon sokat veszíthetünk. Nem mindegy, hogy 10 ezer vagy 42 ezer munkahelyet veszítünk, ezért is fontosak az előkészületek. Azt hiszem, hogy hát nem tudunk mit csinálni az eurózóna határaival, illetve a Brexit-tel, viszont a vámnyilatkozatokkal igen egyre több ex- exportnyilatkozat lesz, tehát 47%-kal nő majd ezeknek a száma, és 40%-kal az importnyilatkozatoké. Digitális rendszert hozunk létre, az Erix Seaport nevű rendszert, mert több millió nyilatkozatot kell majd kezelni, tehát ehhez kellene segítséget kapjunk a, a európai kontinensen működő, tehát például a belga vámszolgálattól, de a másik oldalon is segítség lesz szükség, hogy ez a platform működjön. A tárgyalások során a többi kikötővel, tehát ezt fontos megemlíteni, és végül pedig azt is szeretném elmondani, hogy világos átmeneti időszakra van szükség, ahogy elmondták már az első panel résztvevői, tehát a jelenlegi helyzetet úgy kell alakítani, hogy csak egyszer kelljen változtatni az átmenet alatt, tehát ne legyen egy konkrét változás, ne, ne kelljen változtatni az átmeneti időszak alatt, és utána még egyszer, ha az átmeneti időszaknak vége van, Úgyhogy ez nagyon fontos, és az is fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy ez meddig tart. Világos, átfogó, átlátható kereskedelmi megállapodásra van szükség, amely megőrzi az áruk szabad mozgását, és mondom még egyszer, a nemzetközi áruk tranzitját is rendezni kell, amelyek európai kikötőkön keresztül ö, mennek tovább az Egyesült Királyságba. A gépjárműveket is említettem, ez is fontos, és még azt is szeretnénk elérni, hogy minél előbb elkezdhessük a gyakorlati felkészülést. Tehát jó lenne nem várni a tárgyalások végéig, hanem még ez, el, ezek előtt el tudjuk kezdeni a felkészülést. Szeretnénk egységes játékszabályokat, ez azt jelenti, hogy a különböző két oldalú megállapodásokat érdemes lenne elkerülni, hogy ne egyesével kötögessék az európai országok az ő megállapodásaikat, és mielőtt még befejezem, azt azért el kell mondanom, hogy vannak lehetőségek is, és itt mutogatok a mellettem ülő kollégára, az Írországgal folytatott közvetlen kereskedelem ugyanis kiváló lehetőség a számunkra. Megköszönöm Koensz úrnak ezt a hozzászólást, és na, még tartotta is az idejét, ez nagyon tökéletes, és ha jól értettem, ön is ragaszkodik az átmeneti időszakhoz, illetve a szabályok átláthatósága az, hogy világosak egyértelműek legyenek ezek a szabályok. Most pedig a Dublini kikötő igazgatója következik. O'Reilly úr, hát ő is nagyon eh, fontos információkat fog nekünk átadni. Köszönöm, és legyen szíves, tartsa meg az összefoglalóját. A Dublini kikötő a sziget legfontosabb eh, kikötője, az sziget legfontosabb kikötője. Számunkra a kihívás az infrastruktúra kiépítése, és ezért mi hosszú távra tervezünk. A Brexit eh, hatalmas bizonytalanságot teremt, ezzel nagyon nehéz megküzdeni, és nagyon nehéz így előre tervezni. Úgyhogy megpróbálok eh, az általunk felvetett öt kérdésre választani. Szerint számunkra körülbelül olyan Decemberben kezdett világos lenni a helyzet, amikor Bárnyai biztos úr ezt a diát elkészítette, és a, a brit piros vonalakkal próbálta összehangolni az EU-s álláspontot. Nem beszélünk kemény vagy puha Brexitről, mi gyakorlatilag úgy látjuk, hogy hát igen, a Brexit az a Brexit, nincsenek alternatívák, ehhez kell alkalmazkodni, az, hogy mi történik a politikában, az egy másik kérdés. Ugye a kollégám már mondta, hogy készüljünk fel a legrosszabbra, és reméljük a legjobbakat. Mi a politikai, politikai lépéseket nehezebben tudjuk befolyásolni, mi a kikötőben dolgozunk, és hát el is kezdtük, a gyakorlatilag a fizikailag el is kezdtük megtervezni az infrastruktúrát, amire a Dublini kikötőben szükségünk lesz. Nem túl bonyolult ez, egyszerű a lényeg, de ugye jelen kell, hogy legyen az Agrárminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a bevándorlás ügy, és márciusig fogjuk elkészíteni a végleges terveket az infrastruktúráról, és utána pedig beindul az építkezés, és 2019 márciusára el fog készülni ez az infrastruktúra. Ha nem lesz rá szükség, nagyon jó, nagyon örülünk neki. Ez sokkal jobb lesz, mint hogyha a Brexit megvalósulna, és nem lenne meg az infrastruktúra, inkább legyen meg, és legyen felesleges. De mit is jelent a Brexit Írországnak? Változtatnék, egy kicsit itt hozzájárulnék ezekhez a számadatokhoz, amelyeket Dorsman úr említett. Dublinon keresztül már mennek nem EU-s áru, körülbelül 2000 egység évente So they come into Dublin clear customs. keresztül mennek. Egy éjszak alatt 200 <clears throat> ezerre növekedett ez a szám, és erre fel kell, hogy készüljünk. A Brexit után a Dublini kikötő, és az írköztársaság legfontosabb kikötője marad, 88%-a a zárforgalomnak a Dublin kötő keresztül megy, a Holyhádi és a Liverpooli kikötőkbe mennek, illetve európai kikötőkbe ezek az áruk. Elmúlt októberében a Szelén nevű ferry, a legnagyobb ilyen típusú, Dublin, Rotterdam, Zébrugai között működik. 8000 uh, jármű uh, félre. Az egyik legfontosabb feri cégünk ezt a típusú um, ferit indított el, amely Dublinból Sherburgba megy, um, és májustól fog közlekedni. úgy tűnik, hogy ebben van egy trend, 2020-ig Dublin és Holyhead között is fog működni ez a ferry. Fontos, hogy rugalmas maradjon az iparág, és a Dublin és kontinentális Európa közötti áru a mozgást továbbra is biztosítani szeretnénk. Nagyon a kicsik ezek a szlájdok, elnézést, én sem tudom őket elolvasni. potenciális változásokra kérdeztek benneket a szabályozói környezetben. Brexit után ez nagyon egyszerű. Tehát a, a brit kereskedők koordinálja ugyanolyanoknak lesznek, mint a kínaiak. Lesz egy új iparág, a vámügynökségek eh, ágazata. 92-ben tűnt el az összes ilyen, nem volt szükség a vámra. Az egységes eh, mm, belső piac brit termék, úgymond. Sokkal egyszerűbbé váltak a műveletek, és most mm, visszaérfordul fordul ez a folyamat, ez nagyon sajnálatos, de ez van. Kérdést tettek fel azzal kapcsolatban, hogy a Brexitnek milyen hatása van a mi terveinkre. Dióhéjban a terveinkre ennek szinte nulla hatása volt. Az ír lakosság 2040-re 17%-kal növekedni fog. Brexit támasztotta kihívások, nagyon rövid határidőn belül jelentkeznek, éppen ezért Termékeket a infrastruktúrális beruházásaira jelentősebb hatással nincsenek. Átugrom következő két szlájdot. Itt arra hívtam fel a figyelmet, hogy nagyon fontos infrastruktúrális kihívásaink vannak, hogy és hálózat része maradjon, hm, egy rövid távú realitás, Brexit realitása. Az új technológiák rendre kidolgozása egyelőre kevés bizalmat fektetek 57 hónap leforgása alatt. Mackenzie asszony megjegyzésre térek vissza, akkor ez aggaszt bennem, be engem, szerint a fér is cégeknek hatása van más területekre is, itt bíróságokra is szükség lesz majd és az árok mozgatóira és hatása lesz mindennek, és a, a feri cégeknek is illeszkedniük kell az Európai Kódex alapján a vám szabályokhoz. Számomra ez fekete-fehér, és ezt a szenáriót alkalmazzuk. Felmerült az a kérdés is, hogy a tárgyalóktól milyen üzenetet kaptunk, amit tervezésünk értelmében a kikötőkkel, délután a nyugati partján elkezdődnek a tárgyalások. Tegnap kaptam egy e-mailt, amiben az szerepel, hogy az a probléma, az összes brit kikötőnek. A probléma az, hogy mit is jelent majd a Brexit utáni időszak. Ami a tárgyalásokat illeti, nagyon fontos, hogy az átmenet zöggenőmentes lehessen Fontos biztosítani azt, hogy a brit kikötők képesek legyenek a legrosszabb következményeket vállalni, a legrosszabb következményekkel általában sosem valósulnak meg. Köszönöm szépen az előadásaikat. Most Lejton úrnak adok szót. 7 percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnézést, én nem hoztam magam a diagramokat. de Laytonnak hívnak. A british, a brit kikötőket képviselem, és nagyon örülök a meghívásuknak. Három részre oszlak a megjegyzéseim. Az első részben az ABP-t szeretném bevezetni, a jelenlegi kereskedelmet mutatnám az Európai Unió tagországával és az EU kívüli országokkal. A második részben a Brexit hatásairól beszélnék az ABP-re és a brit kikötőkre, és a harmadik részben megközelítésünket taglalnám. Ami az ABP-t illeti, az ABP a legnagyobb kikötői üzemeltetője Nagy-Britanniának, és mi magáncég vagyunk, 21 brit kikötő tartozik a hálózatunkhoz, és ők egy negyedét fedik le a tengeri kereskedelemnek. 119 ezer munkáját tartunk fel, és 7,5 milliárd fontot teszünk hozzá a GDP-hez. Kereskedünk 5%-a 45%-a EU-s tagországokkal valósul meg, és 55%-a nem EU-s tagországokkal. Ennek a felosztásnak jelentős hatása van az egyes kikötőkre. Például az ABP tulajdonában van a Southamptoni kikötő. Southampton az első export kikötő, második legnagyobb export kikötő 40 milliárd hatékony forgalmat bonyolít, és az Európai Unióra irányul a kereskedelem nagy része. 80%-át a kereskedelmének EU-n kívüli országokkal folytatja. Anglia keleti partjain négy kikötő 60%-a az EU-val zajlik. Például az autók nagy része, amelyeket Grimsvén keresztül importálunk, ide érkezik, és hol, és Emingen kikötői. trélereket mozgatott, és 90%-ok kíséret nélküli róró kereskedelem volt. 345 ezer tonnányi kereskedelmet folytattunk. Mi lesz a Brexit hatása a kikötőkre? Az Egyesült Királyság távozni fog a Várnióból. Nem javaslom azt, hogy gondolkozzunk arról, hogy milyen hatása lesz közép vagy hosszú távon a gazdasági növekedésre mindennek. A kereskedelem teljes volumen, az Egyesült Királyság és az EU között a jövőben egy kereskedelmi tárgyások függvénye lesz. Nem is taglalnám most az előnyeit, illetve hátrányait a Vámuniónak, én pusztán a Vámunióval való kilépés hatásait vizsgálnám határokon átnyúlóan. amint korábban megemlítettem, a Vámunióból való kilépés hatásai mások és mások lesznek az egyes kikötők esetében. Egyesült Királyságban a legismertebb aggály a kikötőkre kifejtett hatás, amelyek a kísérlet nélküli ro forgalmat bonyolítják. Elhangzott az a javaslat, hogy plusz vám ellenőrzések legyenek, de ezek késlekedést emléket fognak magukkal vonni. A Doveri kétető az egyik legfontosabb példája ennek az Egyesült Királyságban és Doverben az egyik legfontosabb probléma a Brexit kapcsán a késlekedések kérdése. A késedelem kockázatának megértése segíthet abban, hogy elgondolkozunk, mi történik azzal a kárgóval, amely az Európai Unión kívülről az Egyesült Királyságba lép be. A modern hatékony it rendszereknek köszönhetően 10%-a a kargónak az EU-s kívüli tagországokból, országokból. Ezeket ellenőrzés csak ilyen arányban állítja meg a vámőrség. Az élelmiszerbiztonsági standardok megerősítése is nagyon fontos. A vámonióból való kilépés azt mondja magával, hogy plusz ellenőrzésekre lesz szükség, az termékeknél és termékeknél nem lesz szükség arra, hogy a biztonsági ellenőrzések számát növeljék, abban az esetben, hogy az első Királyság már a e, Vámonion kívül van. Éppen ezért e, az elviekben a kárgó folyam ellenőrzését nem kell egy olyan szintre emelni, amivel a kereskedelmet megszakítják. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy következőben ne látnánk a késlekedéseket. A késlekedések, ha felmerülnek, nem feltétlenül a gyakorlati jellegű következményekből adódnak. Politikai döntéseknek hatása van a határmenedzsmentre, mind a két oldalon, tehát hogyha a tagországok, érte az Egyesült Királyságot lehetővé teszik az átmeneti időszakot, új rendszerek kidolgozásán fáradoznak most, és pragmatikus megközelítést próbálnak meg alkalmazni, akkor el fogjuk tudni kerülni a problémákat. Az, hogy a Brexit hatásait hogyan kezeljük, ezzel Anglia keleti részét és a közeli kontinens összekötő szakaszokról van szó. A kísérlet nélkül róró esetében ezt meg kell határozni. A távolság az HEV-t alkalmazó szállítmányok esetében is jelentős. Továbbra is szorosan együtt szeretnénk működni az európai kikötőkkel, mi az ABP-t illeti, ez alapvető része a kötelezettségvállalásunknak, illetve a legjobb minőségű szolgáltatást biztosítsuk ügyfeleink számára, és az európai kikötői közösség nagy része osztozik abban, hogy a kereskedelem zökkenőmentesen folytatódjon. Partnereink maradnak a kikötők, és ebben a szellemen szeretnénk tovább együttműködni, azért, hogy a kereskedelem továbbra is áramolhasson, és virágozhasson. Köszönöm szépen az előadásokat, most pedig megnyitom a vitát. A pingpong módszerre dolgozunk, 5 percben Wim van de Kampur kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akik szót szeretnének kérni, jelezzék. Anderson asszony is kér szót. Parancsoljon Wim van de Kampur. Igen, és először is el szeretném mondani, hogy ebben a házban létezik egy olyan politikai csoport, egy nagyon exkluzív csoport, akik azt képviselik, hogy a Brexit lehetetlen. És én is ez a csoporthoz tartozom. Ma délután ez hangzott el. Kún megjegyzésével folytatom. És itt inkább egy megjegyzésről van szó, mint sem kérdésről. Amit ön mondott, az igen hizelgő rám nézve, miszerint nincsen szükség átmeneti időszakra, nincsen szükség a változtatásokhoz. Néhányan Londonban vagy Brüsszelben követik az ülésünket, de egy átmeneti időszakra van szükség, nem többre. Ez nagyon fontos. Egy kérdés van önhöz. A Toyota alkatrészeit Nagy-Britanniában állítják össze, mielőtt exportálják őket, önnél jelentkeznek, ami a belejegyzési jogokat illeti, vagy pedig ez túlságosan bonyolul, azonnal válaszolhat. Igen, van de kampúr Léteznek ezek a járművek, olyan gépjárművekről van szó, az Egyesült Királyságból érkeznek, ezeket nagyon konszolidálják, és utána Csillébe vagy Ausztráliába szállítják őket tovább. És még fontosabb az az, azok az autók, amik Japánból származnak, a kikötőinken keresztül kerülnek informálásra, és ezek eh, az erőgépek, ilyenből 50 ezer található. Elnézést. Ezek az autók ...150 ezer nemzetközi teher, teherszállítmányt szállít, és Zébrugén keresztül közlekedik. Ez nem annyira bonyolult, de fontos, hogy a vám rendelkezésekkel keresünk meg a vámhatóságokat, mikor van egy adott áru tranzit, mikor nem hogyha a járművet tovább dolgozzák fel, vagy nemesítik, akkor hol jön létre a többlet érték. Köszönöm szépen, Leighton úrhoz van egy kérdésem. A brit kikötők, magán kikötők, nem állami intézményekről van szó, és ezáltal több játékterük van. Például Dublinnel együttműködjenek, több lehetőség van, mint az Ébruggének vagy Rotterdamnak, egy állami kikötőnek. Elnézést. Először is el szeretném mozdani következőt. Az első, az első Királyság eh, kötő nagy része magántulajdonban van, de vannak állami kikötők is, Dover az egyik ilyen, ami a szállítást illeti, a és és a kormányával való egyeztetést illeti. Az iparág minden szereplője szoros párbeszédben áll az Egyesült Királyság kormányával. Köszönöm. A Réli úrhoz van még egy kérdésem. Dublinon keresztül jön az áru és Belfastba távozik tovább. Ezután mi történik? Igen, hát nem tudom pontosan. Ez a legfontosabb kérdés az egyes fázishoz. A szárazföldi határ, határ Észak-Írország és az Írköztársaság között ezzel kapcsolatban nem tudok mit mondani, nagyon érzékeny kérdésről van szó, szóval nem tudom, hogy itt mi történik a jövőben. Nagyon sokára a Dublini kikötőn keresztül érkezik, és Észak-Írország a cél, ennek e, könnyű az oka. Az tengeren keresztül távoznak észak felé, és 160 km van Dublintől Belfastig. Magától értetődő az, hogy az árut bel Dublinban teszik partra. Amit mi a Dublin kikötőben megteszünk, az az, hogy a kereskedők számára a megfelelő infrastruktúrát biztosítjuk. Reményük az, hogy ez a kikötő nyitva marad Írország esetében. Köszönöm szépen, Wim van de Kampur. Uh, Mr. O'Reilly. Köszönöm szépen. O'Reilly úr, nagyon örülök, hogy hallhattam a gondolatait, illetve valamennyiükét, és a TRAN küldöttséggel hamarosan Dublinba látogatunk. Örülök, hogy ilyen rózsás a jövőkép, amit felvázolt. Hát igazából a brit kikötők szempontjából kevésbé bizt, vagyok biztos ebben a rózsa színre festett jövőben. A kikötőkről szóló rendelet, amelyel itt foglalkozunk a szakbizottságban, komoly vitákat váltott ki a parlamentben, és végül kiegyensúlyozott eredmény jött létre, átláthatóságot, a beruházások védelmét, illetve a képzések biztosítását is megoldottuk. És hogyha a brit kikötők azt mondják a brit kormánynak, hogy ezt a rendeletet nem akarjuk betartani, hanem szeretnénk, hogyha kimaradhatnánk belőle, és ennek a fontosabb rendelkezéseiből, akkor hogyan látja ön ezt a helyzetet? Nos, Nagy-Britanniának földrajzi előnyei vannak, tehát nem lesz ennek kolosszális hatása. Tehát igazából egészen más az ír és a brit modell a kikötői ágazatok jellegzetessége ez. Tehát abszolút nincs aggodalmam a tekintetben, hogy a más szabályok szerint dolgozó brit kikötőknek bármiféle kihatásuk lenne a Dublini kikötőre. Csak a határellenőrzésnek lehet ilyen hatása, amiről beszéltem. Egyet értek ezzel. Számunkra is a legfontosabb a vám áronyilatkozat, ami nem a kikötőhöz vagy a kikötői rendszerhez kapcsolódik, hanem a kormány, illetve az Európai Bizottság, az Európai Unió határoz ezekben az ügyekben, illetve a brit teherforgalom lesz a meghatározó tényezője ennek. Akárhányszor is utazik ide vagy oda ez az árukör. És Van de Kamp úr szavaival egyetértek, fontos, amit mondott, hogy a szabályok szerint kell működnünk. Tehát Hollandia, Belgium, Franciaország és Írország között nem lehet szabályváltás. Aztán a vám ellenőrzés nyilván a lényegi tényezői. A szabályok összehangolása kapcsán optimistán nyilatkozott, hogy valószínűleg zöggenőmentes lesz a a vám áru ellenőrzés, de uniós szabályok szempontjából harmadik országgá válhatnak, és ez aggasztó ön szerint. Nyilván el kell végezni a vám ellenőrzést, és talán másképp, hiszen mi harmadik országként hozunk be más országokból árukat, ott, ahol nem ugyanazok a jogi normák. Először is nem tudjuk, hogy lesz-e jogharmonizáció, és hogyha lesz is, az EU oldalon miért számítanánk könnyítésekre e térben, e területen. Nos, hogyha az átállás utáni napról beszélünk, még akkor is, hogyha jogharmonizáció történik, az Egyesült Királyságban az élelmiszerek és áruk kezelése nem fog változni a mai gyakorlathoz képest. Tehát igazából ezeket az ellenőrzéseket nem kell rövid távon fokozni. Képzeljük el sok éven belül, hogyha valóban eltérések adódnak a szabványok, normák között, és kötünk kereskedelmi megállapodásokat, amik ezen változtatnak, akkor különböző új ellenőrzések jöhetnek, be megfelelő átmeneti időszakok után elég lesz a felkészülése A rövid távra összpontosítva, az átállás utáni napon nem kell drákói ellenőrzéseket bevezetni. Annyit tudnék még hozzáfűzni ehhez, hogy ne felejtjük a korábbi e, számokat. Az eltérő előírások például most is jellemzik a világot, és a jelenlegi vámkezelési rendszer csak 1,3%-os áruleállítással jár jelen pillanatban. És hogyha ennek a 80 vagy a 40%-át veszük még, az sem egy igazán leküzdhetetlen akadály. Tehát se dogmatikai, se drákói változása nem számítok, hogy majd minden leáll. Annyit mondanak erről, hogy a Doveri helyzet felhívja a figyelmet arra, hogy 15 másodperce kell leszorítani a sorbanállás elkerülése miatt az ellenőrzéseknek az időtartamát, és erre azt mondják az illetékesek, hogy a technológia az két perc alatt tudja ezt biztosítani, és ez azt jelenti Doverben, hogy óriási problémák várhatók. Megnézték a részleteket? Tudom, hogy Dover ügyében nem önök az illetékesek, de hogy a két perc és a 15 másodperc közötti különbséget hogy tudják majd áthidalni. Igaza van, hogy nem az ABP üzemelteti a Doveri kikötőt, legjobban ők tudnának erre választ adni. Én annyit tudok ezt hozzászólni, hogy a Doveri kikötő, biztos vagyok benne, hogy szorosan együttműködik a brit kormánya, és valamiféle megoldást kidolgoznak. Hogy mi lesz a megoldás, ezt nem tudom, de hogy az együttműködés megtörténik, majd ebben biztos vagyok, és megfelelő rendszert léptetnek életbe. Hadd egészítsem ki az elhangzottakat azzal, hogy nem hiszem, hogy ne lennének plusz ellenőrzések, még hogyha azt mondja a kolléga, hogy erre nincs szükség, akkor is. Tehát nyilván aki a vámúdióból kilép, annak lesznek következményei, és erre fel kell hívni a figyelmet, felvilágosításra van eh, szükség, és a spedícióval eh, most öt ember elég, ha foglalkozik, több száz kell, hogy kezelje ezt a területet a jövőben. Tehát azért ebbe időt és energiát kell fektetni, hogy a szakembereket kiképezzük és azt gondolom, hogy ez sok szervezést és rendszer szintű megközelítést igényel. Hadd pontosítsam az iménti szavaimat, nem azt mondtam, hogy nem lesz plusz ellenőrzés, valószínűleg lesz, csak ettől nem fog a rendszer összeomlani vagy leállni az átállás utáni napon. Elnök, köszönöm, Anderson asszony, Meissner asszony 5 percre következik, és Jill Evans készülődhet. Köszönöm szépen, van egy kérdésem Leighton úrhoz és Konsz úrhoz is. A 50%-a a nemzetközi kereskedelemnek, az Egyesült Nemzetközi Kereskedelmének az EU az elgényezett ezeknek a a keresztül zajlik, hogy a kevesebb lesz a termés az Egyesült Királyságban, például a Siemens német cég esete a plusz import ellenőrzések nem jelentik-e azt, hogy kevesebb üzem marad, a zébruge és a, a brit kikötők számára is egy kérdés. Ezt köszönöm. Uh, oh, thank you for your question. Köszönöm szépen a kérdést, és hadd válaszoljak én elsőként. Én nem félek ettől, Elnézést, hogyha unalom még ismétlődnek a válaszok ezekre a kérdésekre, hogy e, izgulunk-e, aggódunk-e, végül is annak a függvénye, hogy a kereskedelmi tárgyalások hogy alakulnak majd a jövőben. És ezek a tárgyalások a jó akarat légkörében, közös célok mentén, illetve a közös jólét szem tartásával történhetnek majd meg. Bár közben a kontextus változhat. És ami az uniós, illetve többek között a német illetékeseket, érintetteket illeti a Siemens az egyik legnagyobb ügyfelünk. Én azt mondanám, hogy egyáltalán semmiféle aggodalom nincsen bennünk. Nos, ami bennünket illet, a félelem rossz tanácsadó. Fontos, hogy jó szomszédként viselkedjünk egymással, illetve hogy jó kapcsolatokat ápoljunk. Ez mindenkinek a közös érdeke, illetve jó gazdasági kapcsolatokra törekszünk az Egyesült Királysággal. Bár a gazdasági rendszereink között némi ingadozások, surlódások várhatók rövid távon, különösen az euró, font, árfolyam tekintetében, ami egy fontos tényező és egyes ágazatok rendkívül érzékenyek, például az élelmiszeripar, a textilipar tehát nem mondhatjuk, hogy semmiféle rövid távú hatással nem kell számolni. Minden esetre azt reméljük, hogy hosszabb távon megoldódnak ezek az ügyek. Nos, Léten urat kérdezném a következő kérdésem keretében a brit kikötők részéről. A Brexit előnyös lesz ön szerint, mert a kikötői szolgáltatásokra vonatkozó rendeletet nem kell, hogy betartsák, az Egyesült Királyság nem nagyon örült ennek eleve. Jobb lesz önöknek, hogyha megszabadulnak ettől? Aztán egy következő kérdésem, a tenti alaphálózatnak sem lesznek a részei. Mit lát fontosabbnak az előnyöket, vagy a hátrányokat a Brexit nyomán? Hát igazából én nem látom ennek a hasznát, hogy spekuláljunk az esetleg várható előnyökről és hátrányokról olyan tárgyalások függvényében, amelyekről nem tudjuk, hogy lesznek-e, meg hogy alakulnak. 20 hipotetikus előnyt és hátrányt is fel tudnék sorolni mind a két oldalon. A személyes politikai meggyőződéseimtől áthatott észrevételek keretében, de az áruforgalom a határok mentén, én azt gondolom, hogy ezektől eltekintve folytatódik majd. O'Reilly urat kérdezném a Dublini kikötő kapcsán. Számos közlekedési szakemberrel beszélgettem a Brexit várható hatásairól. Ők félelmekről, negatív kilátásokról számoltak be Brexit nyomán, hiszen uniós tag marad Írország, eh, és ez a brit kieséssel, illetve kilépéssel komoly negatívumokat is hozhat. Nos, láthatunk-e ilyen, vagy számíthatunk-e negatívumokra ennek kapcsán, kérdezem Önt. Köszönöm. Egy nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Én csak a Dublini kikötőről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy a Brexitnek semmiféle komoly hatása nem lesz, de egyébként lesz az biztos, hogy plusz kereskedelmi forgalmat nem hoz, és egyes írágazatokat nagyon negatíven érint majd például a gomba termesztést. A kolosszális veszteségek jöhetnek a kikötőn keresztül lebonyolítandó e, áruforgalomra, illetve munkahelyek szűnnek meg, tehát pozitív hatása biztos nem lesz más területeken se, e, helyreállunk egy idő múlva, de számos területen negatív gazdasági, pénzügyi, foglalkoztatási, illetve vállalkozásokat érintő hatásokra e, számíthatunk, és a szállítmányozás egészét érinti majd Írországban hiszen Dublinból Milánóba 20 órán belül eljutnak ma az áruk. És feltevésem szerint erre nem lesz lehetőség a jövőben, mert amint a szárazföldi hm, hidat úgymond eléri, a brit nehézségekbe ö, ütközünk vámáru garanciákkal, és így tovább ugyanúgy, mint hogyha Kínán vagy Afrikán keresztül mozognának a tranzitárok. Tehát ott lesznek ellenőrzések, lesznek fennakadások. Egyes ágazatokat nagyon negatívan fogja ez érinteni, de a Dublini kikötőt szerintem nem, hiszen a Brexitet megoldó megközelítésünk lesz, úgy, ahogy a 2008-as válság sem érintett bennünket annyira. Jill Evans kapja meg a szót 5 percre, és eh, Kán úr készülhet utána. Köszönöm, elnök asszony. Én Velszet eh, képviselem, és a Halihedi kikötő szempontjából mm, komoly hatásokra számítok. Ez a legnagyobb kikötő, illetve kompszolgáltató összeköttetésünk Európával, és nyilván, hogyha a kemény határ jön létre, akkor ott vám hatásokra kell, hogy felkészüljünk, és a verszi gazdaságot ez nagyon negatívan fog érinteni, mert kiváló kapcsolataink vannak jelenleg Írországgal. A verszi kormány tanulmányt készített, illetve vizsgálja ezt a területet, a Velszi kikötők várható helyzetét. És az egyik kérdéskör, amit azt mondják, hogy vizsgálnak, a szabadkereskedelmi övezetek, illetve kikötők, amelyek komoly gazdaságélénkítő hatással bírnak, illetve a kemény Brexit nyomán negatív hatásokkal eh, kell, hogy számoljanak, és ezzel kapcsolatban várnám a nézeteiket. Köszönöm. E, fogalmam sincs, miért tettem fel a tolmácskészüléket ezt a kérdést hallgatva angolul. Nos, ami Holyheadet illeti, egy elég zsúfolt kikötőről van szó, és a Doverrel e, hasonló a helyzete az én szempontomból. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy rövid távon, a közeljövőben vannak leküzdhető, megoldható kérdések viszont hangsúly, hangsúlyozom, hogy annak a függvényében alakul majd a helyzete, hogy a kormányok tárgyalása hogyan bonyolódik. Hogyha az lesz az eredmény, hogy minden kamiont egyenként leállítanak és ellenőriznek administratív jelleggel, akkor nyilván annak komoly hatása lesz, de ez kiszámíthatatlan. Köszönöm a kereskedelmi övezetek, illetve kikötő kérdésének a felvetését. Ez egy olyan elképzelés, ami a brit szakpolitikai körökben a Brexit jövőjét illetően vetődött fel, és vizsgáljuk ezt a területet. Alapvetően a kikötői területeknek a, az újraélesztését tartjuk, a gazdasági regenerációt tartjuk megfelelőnek, hogy beinduljon a gyártás, illetve egyéb tevékenységek vegyék át a kieső tevékenységek helyét. És ez lehet, hogy a Brexit után előnyös lesz egyébként Nagy-Britannia számára. Említettem, hogy számos tényező van, de mindez az egyeztetések függvénye. Tehát várjuk ki, hogy mi lesz. A Halihedi kikötő Dublin számára óriási jelentőséggel bír. A Kali a kisebb testvére, és amit a kolléga említett, az az írkikötők szempontjából is szinte ugyanúgy néz ki, hiszen a nem uniós forgalom vám ellenőrzése e, igazából nem olyan komoly ellenőrzési terhet jelent. Varázs technológiai megoldásokról beszélnek, de szerintem 92-ben egy csomó felesleges ellenőrzést sikerült eltörölni, ezeket most vissza kell majd vezetnünk, tehát komoly kihívás ez a vám ellenőrzés szempontjából. A Dublin és Holyhead közötti komp utazási idő háromnegyed óra mindössze, tehát az ellátási láncot biztosítani kell szerintem Zébrügébe és Rotterdamba helyeződik át majd a halihedi forgalom jelentős része. A brit-ír forgalom is csökkenhet, hiszen egy száz vagy ezer egységet tartalmazó konténer ellenőrzése komoly feladat. Tehát ez lehet, hogy módosítja a kereskedelmi útvonalakat, ami a felkészülést illeti. Már ma megvannak a rendszerek és folyamatok, és működnek Dublinban az unión kívüli áruforgalmat, áruforgalmat tekintve. És ezeket kell majd ötszörös volumenre alkalmazni. Hogyha ez bekövetkezik, szerintem gyorsan mozognak majd az áruk. David egy másfél százalékról beszélt. Hogyha délelőtt Haliheadből egy órán belül befut két komp, akkor ez 500 kamiont is jelenthet. Legrosszabb esetben 10 százalékukat kell majd megvizsgálni, ez 50 pótkocsi. Erre megvan a parkoló kapacitásunk, ez nem akkora feladat. Tehát, hogyha lebontjuk különböző elemekre a feladatot, akkor megoldható. Az egyetlen aggályom, hogy operatív szempontból a politikai párbeszéd félrevezető lehet, mert nagyon sok minden gondol, mindenen gondolkodunk a Brexit nyomán, az újsághírek alapján, és a hírek nem bizonyulnak a kikötők esetében igaznak. Nos, a szabadkereskedelmi övezetek, illetve a tranzit övezetek tekintetében két dologra hívnám fel a figyelmet, hogy Tegyük fel, hogy uniós áruk érkeznek az Egyesült Királyságba. Illetve az unión kívülről érkeznek ezek az áruk. Ez két különböző helyzet. Azt kell látni és kidolgozni, hogy a szabadkereskedelmi övezetek működése hogyan lehetséges. A vámáró nyilatkozat hogyan kezeli ezeket, illetve a tranzitot, az áruknak az átáramlását, hogy tudjuk biztosítani. A vámunió ezt ma megkönnyíti, de holnaptól ez fontos lehet. Ami az Unióból nagy-Britanniába irányuló áruforgalmat illeti. Itt két fontos dolgot látok. A Vámáru nyilatkozott export oldalról, német-francia részről nem lesz megoldhatatlan, viszont a kisebb cégeknél rengeteg terhet, munkát jelent. Tehát azt javasoljuk, hogy egy szabad kereskedelmi övezetbe szállítsák az árukat, a kikötők környékén, és ott bonyolítsák le ezeket a folyamatokat. Máskülönben a szállítmányozók jelentős része el fog tűnni, mert képtelennek lesznek kezelni ezeket a terheket. Tehát átalakul az ágazat és a nagyok meg tudják oldani az áruforgalom bonyolítását, a kisebbek viszont sok esetben az unión kívülre kell, hogy áthelyezzék az útvonalaikat. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, eh, Evans asszony, és eh, közben túlléptük az időnket. Három percre Kenzornak adom meg a szót. Köszönöm szépen, három perc nem is szükséges. Nagyon rövid kérdésem, kérdésem lesznek, köszönöm a lehetőséget. Layton urat eh, címezném meg a kérdésemmel. A brit szállítmányozók nagyon attól tartanak, hogy az egységes uniós piac előnyét elveszítik, és ez vámterhekkel jár majd, illetve az export-import tevékenység nagyon nehéz lesz majd a brit uniós viszonylatban. A kollégákhoz csatlakozva én is azt kérdezném, hogy a brit kereskedelem szempontjából milyen előnyök várhatók ön szerint, illetve a konténer a Brexit miatt majd elkerüli a brit kikötőket? Köszönöm. Nos, én annyit tudok mondani, hogy általában nem vagyok ennyire unalmas beszélgető partner, de most csak unalmasan ismételgethetem ugyanazokat a válaszaimat. Egyszerűen nem tudok választ adni az ilyen típusú kérdésekre, mert naphosszat spekulálhatunk, viszont attól nem világosodik meg a jövő, hiszen a tárgyalások függvényében alakul majd ki. És ahogy említettem, konstruktív vagy kevésbé konstruktív körülmények között alakulnak az egyeztetések, tehát egyszerűen a jövőt nem tudjuk megjósolni. Elnézést kérek ezért, hogy én sem vagyok erre képes. Layton úr, már csak 57 hetünk maradt a felkészülésre. Igen, köszönöm szépen. A brit hírek gyakran arról szólnak, hogy ketyeg az óra lejár az idő. Bárnyi úrnak kellene küldeni egy kvarcórát, hogy ne legyen folyton szó erről a ketyegő időről, ez nagyon bosszantó. Köszönöm szépen, Különösszony. Három percre önné a szó. Léton úr, az óra ketyegése, illetve a 13 hónapnál rövidebb időszakról jutott eszembe. A Rotterdami kikötő a legrosszabbakra eh, készül, illetve O'Reilly úr arról beszélt, hogy 2019 eh, most már itt van a közelben, és az unión kívüli kereskedelem és eh, hatásokkal számolhat, és 55%-os arányt említett 2019 márciusától előfordulhat, hogy nem 55, hanem 100% a unión kívüli kereskedelem lesz az önök tevékenységének, és a szabályozói harmonizáció vagy megtörténik addigra, vagy nem, csak gondolkodom, hogy mi várható. Ír szempontból például a szállítmányozók, a vám ellenőrzések, különböző struktúrák kialakítása, a legrosszabb forgatókönyvet tekintve. Hogyha ez nem történik meg 19 márciusától, akkor komoly következmények fordulhatnak elő. És az egységes piacról és a vámunióból egyszerre lép ki Nagy-Britannia, és én is unalmasnak találom lassan, hogy ön folyamatosan eh, optimistább a többi meglátásnál. Hiszen a kikötők egy része más régióban található, és a szabályok egyeztetése, harmonizációja, illetve a vám intézkedések dacára mégiscsak a negatívumok is várhatók talán, dacára a barátságnak, ami egyébként önök között továbbra is működhet. Egy nagyon egyszerű párhuzamot szeretnék válaszként elmondani. Korábban utaltam erre, de egy másik hasonlata is próbálkozom. E, említettem a báránysült hasonlatomat, és nos, a oda-vissza működő áruforgalom kapcsán, ugye egyik napról a másikra változásnak kell bekövetkeznie. Jönnek az élelmiszerek, az ételáruk, hogy lehet ezeket mind megvizsgálni? Nézzük pragmatikusan. Van a kockázat alapú ellenőrzés, ami nem jelent komoly ellenőrzési terhet, nem lesz annyival több az ellenőrzés, vagy annyival sűrűbb. Lehet, hogy ez optimista meglátás a részemről, de szerintem nagyon is elképzelhető. Számomra világos a délután elmondottak fényében, hogy mindkét oldalnak közös érdeke, hogy fennmaradjon a kereskedelem, és mindkét gazdaság lássa ennek az előnyét. Tehát ez biztos, hogy optimizmusra szólít fel bennünket, tehát feltételezhetjük, hogy kereskedés ezután is lesz, és hogy él és virágzik majd az áruforgalom, hiszen közös gazdasági érdekek indítanak erre minket. Összességében észszerű eredmény várható. A lényeg szerintem, és ez nem optimizmus, illetve pessimizmus kérdése, egyszerűen tény kérdés, hogy a vám unión kívüli lét nem jelent káoszt a határon. Ez nem következik az egyik a másikból. Hogyha mégis bekövetkezik, akkor a politikai értékítélete következménye lehet. Nos, abból, amit én hallok, nekem úgy tűnik, hogy ön, mint hogyha vágyelvű gondolkodást folytatna és reménykedik, inkább, mint hogy tervezné a jövőt. Nos, a kollégáktól azt halljuk, hogy van egy sor forgatókönyv, minden forgatókönyvre célszerű tervezni. És a rotterdami kolléga szerintem tökéletesen fején találta a szöget. Megkérdeznek engem, hogy optimista vagyok-e, vagy kevésbé, és én csak hangsúlyozni tudom, hogy a tények alapján okon van optimistának lenni. Elnök, Köszönöm szépen, Klon asszony, Veli úr. Három percre öné a szó. Igen, valóban önnek adtam meg a szót. Köszönöm szépen. Én szeretnék visszatérni a, a vám folyamatokra, ellenőrzésre. Oráli úr említette, hogy egy új ö, ágazat alakul majd ebből ki, a vámteher miatt, és nyilván rengeteg energia megy majd erre. Én elég pessimistán látom, hogy mekkora késedelmet jelent ez majd az elvámolásban, és mindezt 57 héten belül ki kell dolgozni. És ez csak az áruforgalom. Aztán a digitális kikötői platform például megoldhatja a formalitások, formaságok jelentős részét, és a csúszások elkerülhetők talán, illetve a járulékos károk szintén. Ez egy pessimista forgatókönyv? Nos, az optimizmus a digitalizációt emelheti ki esetleg, illetve hogy arra számítsunk el, hogy elkerüljük a hátrányokat. Szeretnék én választ adni. A technológia, a digitalizáció olcsóbbá teszi a vámolás terheit a jelen helyzethez képest. Gondoljunk vissza a Paolo Cecchini olasz közgazdász véleményére 91 táján, amikor az európai gazdaság a határok ellenőrzésének a megszüntetése előnyeiről gondolkodott. Most ennek a, eh, az ellenkező valósul meg, és a technológia minimálisra csökkenti majd ennek az administratív és egyéb terheit. Tehát az ellátási láncra ez nem ró majd akkora terhet. Az előző kérdésre visszatérve, az unió egy jogi konstrukció. Tehát lehet, hogy a hétfői báránysőt ugyanaz lesz kedden is, de más előírások vonatkoznak rá, hogyha szállítják. Szerintem ez realitás. Tehát erre épül a felkészülésünk a Dublini kikötőben. Tehát a realitást egyszerűen figyelembe vesszük. Az uniós egységes piac működik egy bizonyos módon, és ezt kell Eh, figyelembe venni. Hadd tegyem ehhez hozzá, hogy a mi kikötőnkkel összevetve ezt, mondjuk a Rotterdami kikötőt is figyelembe véve, vagy mondjuk a, a hosszú távú és a rövid távú tengeri szállítás eh, különbözik egymástól. A digitalizáció az egyik esetben komoly előny, másiknál kisebb hatása jár. Hát a digitalizációt a Brexit nélkül is meg kellett volna, hogy lépjük a hosszabb távú szállítástán. Tehát ez a kikötőink számára amúgy is egy kötelező feladat, és ez is reménykedővé tesz engem, de nyilván megfelelő időben ezt üzembe helyezni nem lesz egy egyszerű feladat. Elnök, köszönöm szépen. Foster asszony, három percre ismét öni a szó valóban önkövetkezik. Nos, röviden szeretnék fogalmazni. Elnök asszony, elnézést kérek, hogy az urak prezentációit részben nem hallottam, legalább tíz párhuzamos feladatom volt. Félig tele látom a poharat, akár tetszik, akár nem, demokratikus módon született meg a döntés, aminek a következményeivel együtt kell élnünk, kezelnünk kell, és én látom a kérdésekre a válaszokat. Politikusként ez a dolgunk, hogy megtaláljuk a kérdésekre a válaszokat. Egyet értenek-e velem, hogy politikai akarat az, amire itt szükség van. Nyilván vannak kihívások, nincs bennem kétség, de a kikötői oldalon, illetve az ágazatban rengeteg munkát fektetnek ebbe, illetve a tengeri szállítási kamara, illetve a szakmai szövetségek rengeteget dolgoznak, a megoldáson, és az észszerű, sima átmenet a Brexit után elérhető szerintem a jövő március utáni helyzetre. És rengeteg agyi energia megy el a megoldások kidolgozására. Úgyhogy egyetértenek-e velem abban, hogy célszerű, hogy optimisták legyünk a kihívások dacára, máskülönben itt siránkozhatnánk egész nap, és Európába, Írországba senki nem akar üzleti tevékenységekkel érkezni, illetve ott vállalkozást működtetni gondolhatnánk. Pedig a felkészülés lényege a kormányok, illetve az unió közötti egyeztetések pontosan arról szólnak, hogy megoldódjanak a feladatok. A leghatékonyabb kikötőkkel rendelkezünk szinte világméretekben, ezt önök is nyilván tudják, és erre szeretném, hogyha kitérnének a válaszaikban. Most én nagyon bizakodó vagyok, ahogy említettem az előadásomban. A korábbi kereskedelmi kapcsolatok bázisán folytatódhat az együttműködés. Na de, hogyan kezeljük az operatív feladatokat? Döntéseket kell hoznunk, illetve van egyfajta döntés, de nagy a bizonytalanság, hogy lesz-e kereskedelmi megállapodás, esetleg nem jön létre, vagy a vámfolyamatok hogy fognak működni. Minél előbb világosságot, egyértelműséget szeretnénk. És egy jól meghatározott átmeneti időszakra szükség lesz, mert biztos vagyok benne, hogy minden válaszsal nem készülünk el jövő év közepéig. Uh, yeah, I mean, I, I think by our nature we'd be optimistic. All we're doing today. Optimisták. Azért nem vagyunk, azt mondjuk, hogy bizonyos valósággal, valóságokhoz kell majd alkalmazkodnunk reagálnunk kell majd arra, hogy nagyon későn meghozott politikai döntések milyen helyzetet teremtenek, tehát most csak annyit tudunk tenni, hogy felkészülünk valóban felkészülünk a legrosszabbra, és a legjobbat reméljük. Tehát az infrastruktúrát megvalósítjuk, a folyamatokat, amelyekre szükség lesz. Én abban biztos vagyok, hogy a Brexit után nem fog nőni a kereskedelem. Tehát az biztos. Szerintem Írországban már tudjuk, hogy mi van, láttuk a 2008-as válságot és hatásait, de azért nem erre számítunk. Megnézzük a negatív forgatókönyveket, a plusz költségeket. Nincs ennek nagyon pozitív hatásai a Brexitnek, de hát muszáj, hogy a kikötőkben ez működjön, úgyhogy ezt meg fogjuk tenni. Igen. Biztos mások is észrevették attól függetlenül, hogy én milyen megjegyzéseket tettem a bárányokról, hogy itt tulajdonképpen csak a politikai akaratról van szó, és arról, hogy akik tárgyalnak, milyen politikai motivációval bírnak. Nincs kétség a felől, hogy gyakorlati, technikai szempontból a kereskedelem természetesen folytatódhat, sőt növekedhet. Inkább arról van szó, vagy mik a céljai azoknak, akik a tárgyalásokat lefolytatják. Messieurs, dames, cette audition... Nos, hölgyeim és uraim, ezzel befejezzük ezt a nyilvános meghallgatást. Kérem, hogy tapsolják meg a második panel előadóit is. Alors, moi, je vais pas prendre... És én nem fogom a bárányhús példáját követni, mert igyekszem nem sok húst tenni. De hát azt hiszem a kérdés az nem feltétlen az, hogy optimista vagy pessimista valaki, inkább realistának kellene lenni. Ez a fontos. Nem biztos, hogyha mindenki eh, nagyon optimista, az meghozza a megoldást. De majd meghallgatjuk egyébként a légi közlekedéssel kapcsolatban tapasztalt kollégákat is. Tudjuk a múltból is, hogy ők is a vasúti ágazatban is, és a, úgy látom a tengerégazatban is aggódnak. Tehát, hogy mi történik majd, ez az első következtetés, amit levonhatunk itt ma, hogy mindenki egyetért abban, hogy átmeneti időszakra szükség van. És mondtak még egy nagyon érdekes dolgot, nem fogunk, hogy ne, csak egyszer legyen változtatás, ne legyen hat havonta valami újdonság. Hiszen így könnyebb felkészülni. Abban is egyetértenek, sőt, több dologban is, hogy igen, ha lesznek ellenőrzések, akkor próbáljuk az adminisztratív oldalt könnyíteni. Én emlékszem még a csalagútra, ahol ugye felmerült, mint kérdés, hogy a berakodás és kirakodás ideje nő-e? Hát ez az önök életét is érenti, hiszen az áruk berakodáshoz, kirakodása az ellenőrzéséhez is kell az infrastruktúra, és ez azt jelenti, hogy a hosszas-hosszas sorokat, a várakozó árukat valahogy kezelni kell. És ezek mind-mind olyan kérdések, amelyekre megoldást kell találni. Úgyhogy én inkább ilyen realista szemszögből közelíteném meg ezt a helyzetet, és megemlíteném ugye a közös platformot, és az is fontos, hogy mindannyian együtt üljük körül az asztalt, és beszéljünk közösen erről a helyzetről. 2019 márciusa hamar itt lesz. Azt is remélem, hogy nem most utoljára köszöntettem Önöket itt a szakbizottságban. Ne felejtsék el, hogy mindig szeretettel várjuk Önöket. Köszönjük szépen, és megköszönjük, hogy időt szakítottak ránk, itt voltak már a délutáni ülésünk elejétől fogva. Allez, vous avez aimé le secteur maritime, vous avez... Nos, hát mindenkinek nagyon tetszett a tengeri közlekedés, most pedig a légi közlekedés következik. Köszöntöm kollégánkat, aki az Európai Bizottságnál a légi közlekedés szakértője. Allez, nous continuons avec le rapport. Folytassuk tehát Markus Piper jelentésével a légiközlekedés területén zajló verseny védelme. Ennek a címe. A képviselők 288 módosítót nyújtottak be, ehhez a jelentéstervezethez, és természetesen elsőként az előadóknak, előadónak fogok szót adni, utána következnek az árnyék előadók, és a többi képviselő, aki hozzá kíván szólni a témához, végül pedig természetesen ismét Cornelis úr kap majd szót, aki itt van, igen, azért, hogy egy kis kicsit összefoglalja a véleményét a jelentésről, de Piper úr kezdi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem leszek hosszú. A módosítókat átnéztük. Ön elmondta, hogy közel 300 módosító érkezett be. Ez nem annyira vészesen sok és tartalmi szempontból nagyon hasonló módosítókról van szó, viszont vannak köztük olyanok, amelyek igen ellentmondásosak. Tehát eh, fontos, hogy itt a parlamentben egy kiegyensúlyozott szövegünk legyen, amely a lehető legtöbb frakció támogatását élvezheti. Felmerül a kérdés, hogy mikor kerül sor kertérítésre, a versenyhelyzet torzításánál mi az európai érdek, és a bilaterális megállapodások között és a szükséges európai beavatkozási mechanizmus között is egyensúlyt kell találni. Ezek a legfontosabb témák. De nem mennék a vitának elébe, hanem kíváncsi vagyok a másik frakció kollégáira, a többi frakció kollégáira, kompromisszumokkal kapcsolatban holnap lesz a következő elnyekjelentés tevői ülés, éppen ezért ez egy kitűnő pillanat most a vitára. Merci beaucoup, Monsieur Piper. Köszönöm szépen, Piper úr. És először Puszasszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, mint ahogy várható volt, nagyon sok kolléga vett részt a módosítókban, ez mutatja azt, hogy milyen fontos számunkra ez a rendelet pozitívnak tartom azt, hogy a többség számára fontos az a cél, hogy legyen egy hatékony rendelet az iparvédelme érdekében. Sajnálatos az, hogy bizonyos képviselőket ez nem érdekel annyira, hogy a nem fair verseny, versenyt megakadályozzák, és megpróbálják úgymond magától megfosztani ezt a rendeletet. Nevemben és frakcióm többségének nevében elmondhatom azt, hogy ezt nem fogjuk megengedni a kompromisszumok kapcsán sok a terünk, és ilyen kompromisszumokat találni fog Piper Egy dolog világos, azok a módosítók, amelyeknek célja az, hogy a bizottságot megakadályozzák abban, hogy a nem fair verseny kiderítésére nyomozást indítson, ezeknek a módosítóknak nincsen esélyük. Fontos, hogy a szöveg elég elriasztó legyen, azért, hogy a rendeletet remélhetőleg ne kelljen soha érvényesíteni, és néhány módosító erre irányul, ami az eljárás idő tartamát illeti. Mi módosítunk rövidíteni a bizottsági nyomozati időt, viszont eh, nem uh, irreális időpontot uh, rögzítene a nyomozási eljáráshoz. A bizottság 11 hónap után tudja megállapítani azt, hogy voltak káros támogatások, viszont nem volt mondjuk ideje a második eh, jogalkotást befejeznie, a másodlagos jogalkotás, mert mondjuk éppen szünet volt, nyári szünet, ez nem jó. És olyan standardokat kell alkalmazni harmadik ország kapcsán, hogy eh, amelyek nálunk is érvényesek, nem a célja rendetnek az, hogy eh, nem igazán kedvelt konkurenciát tartsuk fel távol magunktól. Fontos, hogy a, reptereket ne károsítsa ez a rendelet, és különösen az utasokat. A közlekedés kapcsán egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nem akarjuk, hogy harmadik tagországok megsoroljanak bennünket. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, madame. Köszönöm. Foster asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Most kaptunk Piper úrtól kompromisszumos módosítókat. Egy-két területtel kapcsolatban élnék észrevételekkel, mert itt súlyos aggájaink vannak már azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba megyünk el a szövegben. Ha jól látom, akkor a kollégák szeretnék a repülőtereket, menedzselő cégeket és rengeteg más szolgáltatást nyújtott és más partnert is bevonni. Én nem értem, hogy ez merre megy. Az irányelvek és rendeletek már léteznek, amelyek ezt a rengeteg területet lefe, lefedik, nem csak a légiszállítókat, és ők már ezeket a EU-s jogszabályokat kell, hogy végrehajtsák. Kérnék emiatt tehát pontosítást a bizottságtól, hogy milyenek a hatája. Aztán, hogyha vita merül fel, én látom a különbséget a két oldalú, illetve az Open Skies megállapodás között. Tegyük fel hogy ez lehet mondjuk Németország és egy öböl ország közötti kétoldalú megállapodás, ugye azt elfogadták, tehát a vitarendezési mechanizmust már beleírták ebbe a kétoldalú megállapodásba, és a két állam rendezi akkor ezeket a helyzeteket, a bizottság pedig nem lép be, mert ugye nem Open Skies megállapodásról van szó, de az EU-USA esetében a bizottság volt általában ugye a tárgyalófél, és ez azt jelenti, hogy itt a tagállamokat mindig be kell vonni, akkor is, hogyha Open Skies megállapodásról van szó, de itt viszont a, úgy gondolnám, hogy az Európai Bizottságnak a feladata a vizsgálódás, tehát azért el kell választani itt a dolgokat egymástól. Én egy hagyományos kétoldalú esetben nem látom a bizottság szerepét, nem hiszem, hogy ott ható hatáskörük lenne fellépni. Voltak kritikák, ügy is született belőle, előfordult, hogy a bizottság mondjuk büntetést szabott volna ki, vagy közlekedési jogokat függesztett fel, indulási szlotokat, vagy érkezési szlotokat szüntet meg. Hát ehhez szerintem nincsen joga, mert nem a bizottság, az Európai Bizottság adja ezeket a jogokat. És egyébként külön rendelet külön jogszabályok vannak ezekre a szlotokra vonatkozóan is, és ezért mondom, hogy a bizottságtól pontosítást várok. Mi most csak egy kicsit szigorítottunk a jogszabályon, kivettünk több módosítót, kivettük a threat of injury, tehát a sérülés veszélyét, mert egyrészt ugye van egy, vagy valaki panaszt tett, tehát igen, akkor végig kell, hogy járja a csatornákat, de nem lehet ez egy ilyen non-stop plegyka fészek jellegű megoldás, tények alapján kell cselekedni, tehát nem lehet mindenfajta vádaskodások alapján fellépni. Az összeköttetés mindenek a közepé, középpontjában áll, jó kereskedelmi kapcsolataink vannak ezekkel az országokkal egyébként. Tehát, hogyha én látom, ha megnézem, hogy ez honnan jön, hát tulajdonképpen még károsabb lehet, mint amennyi haszna van, és ez nagyon komoly aggályokat jelent a számunkra. Szerintem biztos vagyok benne, ugye, hogy jóta hasznos találkozó lesz holnap, de hát Hadd mondjam, hogy nem lehetnek vitarendezési mechanizmusok úgy, hogy a bizottság vizsgálja a panaszokat, és utána politikai befolyásolásra kerülhet sor. Nem a politikusoknak a feladata az, hogy az ilyen folyamatokba belefoljanak. Hogyha valaki panaszt tett egy tagállamban a közlekedési jogokkal kapcsolatban, akkor esetleg, de tehát tulajdonképpen a, a, a bizottság aznak nem a feladata, e, és az sem, hogy beszámoljon nekünk a vizsgálatairól és arról, hogy mit, le, mit kell tenni, hát ez egyáltalán nem lenne megfelelő, és nagyon nehéz jogi helyzetbe is kerülnénk, kerülnének az érintettek, a társaságok. Például arra is kötelezhetnénk őket, hogy információt nyújtsanak a bizottság nem vonulhat csak úgy be egy harmadik országba sem, és onnan sem követelhet csak úgy, követelhet csak úgy információkat. Úgyhogy azért ne felejtsük el, hogy az EU területén kívül nem léphetnek fel, irányítsuk csak vissza ezt a folyót az eredeti medrébe. Van egy tisztességes verseny, amikor más országokkal kereskedünk. Én ne felejtsük el, hogy ezért vannak itt fontos szövetségeseink, és szövetségeseket szeretnénk megőrizni, ne felejtsük el a szövetséges szót, ahelyett, hogy az EU hírnevét rontjuk, és ez nagyon káros az EU számára, az üzletvitel számára. Vannak olyan személyek, vannak olyan szervezetek, amelyek már most úgy tűnik, hogy nem akarnak velünk üzletélni üzletelni. Én, mint mindenki, tisztességes versenyt szeretnék, de nem hiszem, hogy ez a helyes irány, amelyet ebben a jelentésben választott az előadó. Köszönöm szépen Foster úrnak, Telicska úr következik. Köszönöm, elnök, az, elnök úr. Igen, ahogy említette már a kollégám, Piper úr elküldte a kompromisszumos módosítók tervezetét, és holnap majd megvitatjuk ezeket. Hát az biztos, hogy mindenkinek erőfeszítésekre lesz szüksége. A módosítókhoz fogok csak szorítkozni, mert azt gondolom, hogy my first observations uh, uh, uh and then discuss it in a... hogy um, majd az előadóval úgy is tudunk beszélni, először csak tágabb keretek között beszélnék a szövegről. A két eszköz kiegészítő jellegű, tehát a 868-as és a két oldalú megállapodások kiegészítik egymást, kövessük ezt a logikát. Olyan helyzetbe kell, hogy legyünk, hogy meg tudjuk védeni a légiszállítóinkat, a légifuvarozóinkat, átláthatóságra van szükség, világos időkeretekre, és mindez kéz a kézben járhat a két oldalú megállapodásokkal. De persze nem küldhetünk olyan jelzéseket kifelé, hogy attól függetlenül, hogy mi hogyan kezeljük a két oldalú megállapodásokat, közben egy felülvizsgált 868-as keretein belül mi vizsgálódunk is. Különösen akkor, hogyha mondjuk a két oldalú megállapodások keretén belül a versenyt szeretnénk visszaállítani. Csak azért ez nem lehetséges, mert mondjuk, hogy, hogy valaki, nem lehetséges, hogy valaki miatt, aki mondjuk vonakodik, mindenki rosszul járjon. A légifuvarozók természetesen követni fogják az EU-s jogszabályokat. Ez az első észrevételem, és a második dolog, ezt először úgy gondoltam, hogy majd az eszmecserre legvégén vetem fel, de valószínűleg most hasznosabb elmondanom azt az észrevételemet, hogy miközben ugye ebben a szakbizottságban és a parlamentben is szavazunk, lehet, hogy eltér a véleményünk egyes aspektusokról, van, aki magasabb védelmet szeretne látni, van, aki kevésbé, van, aki érzékenyebb, van, aki kevésbé, de abban egyet kell értenünk, hogy a vizsgálatnak magának mindig a szakmai szinten, a technikai szinten kell maradnia. Tehát megvan annak a szervek, amelyek ezért felelősek, és ezt így kell elvégezni, megvannak az eszközök, eszközök több évtizedet teszteljük őket, működik minden. Tehát a filozófiát, a logikát, az eljárásokat követelhetjük. Szerintem az, hogy a technikai szinten maradjunk az életbe vágó, mert egyébként kívülről nem is kell a parlamentre utalnom, úgy látják majd ezt, hogy a vizsgálatokat politizálják. Tehát fontos, hogy időben lépjünk, hogy védjük a légifuvarozókat, és így tovább, de hangsúlyoznám, hogy azt kell tegyük, be jók vagyunk, az EU pedig ebben jó. Most pedig az érdekeltséget nem kell ezt külön meghatározni, mert van már jogszabály, csak az eljárást kell, hogy biztosítsuk, amely ilyet felhasználva adhok alapon, tehát eseti alapon a bizottság el tudja mondani, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az unió érdekei érvényesüljenek. Én hiszek ebben, szerintem ez a legjobb út. Számomra, és remélem nem csak számomra, az a fő feladat, hogy a versenyt sikerüljön visszaállítani, a tisztességes verseny. És elnézést, elvesztettem a fonalat a gondolataimban. Ez egy ideje nem fordult velem elő, de úgy látszik, hogy most igen. Aha, megvan. Tehát az összeköttetés kérdése, ezt akartam még kihangsúlyozni. Nem szeretnénk azt a helyzetet látni, hogy a nagyobb légitársaságok a saját játékaikat játszák. Szerintem számunkra, a politikusok számára az összeköttetés, illetve a tisztességes versenykörnyezet a két legfontosabb szempont. Egyébként pedig még több témát is érdemes rendezni, az eljárások, az időkeretek, és így tovább, de szerintem ez megoldható, ez rendben van, van már erre úgyis precedens, és ezt figyelembe vehetjük. Biztos vagyok benne, hogy mind a két esetben sikerül majd megállapodásra jutnunk. Persze mindez mitől függ? Attól, hogy követjük-e az integritást, a filozófiát, azt az erőt, amelyet megtalálunk az EU közösségi vívmányaiban. Tehát nem kell itt a spanyol viaszt újra feltalálni, hanem csak igazdítani kell a szabályokat a légi eh, fuvarozáshoz, és a többit megoldjuk. Szerintem nehezebb lesz a feladatunk, mint én arra számítottam most, de ha megnézem a kompromisszumos módosítókat, azért reménykedem, hogy tudunk majd tárgyalni. Köszönöm, elnök úr! Minket is foglalkoztat a verseny támogatása, illetve a tisztességes piaci feltételek megteremtése. Az unió érdekeinek védelme remélhetőleg nem fordul át protekcionizmusba. Tehát a piac összes szereplője számára egyenlő bánásmódot kell teremteni, függetlenül attól, hogy harmadik országból érkeztek vagy sem, tehát ne lehessen visszaérni, csalni, és így tovább. Szeretnénk, hogy jó felügyeleti keretek legyenek, amelyek a versenyt, a tisztességes versenyt erősítik, és remélhetőleg megvannak a hatékony eszközök is, amelyekkel az ellenőrzést és a betartatást lehet végrehajtani. Euh. Köszönöm szépen. Hogyha más nem kér szót, akkor én magam ragadnám meg, úgyhogy egészen röviden és gyorsan. Mielőtt a bizottságnak adnám át a szót, általános észrevételekkel kezdeném. Itt egy kereskedelmi védelmi eszközről van szó, és ez sok egyéb témához kapcsolódik. Az elv az, hogy a jelenlegi rendelkezések, amelyeket sosem alkalmaztunk, a folyamatos hatékonyság és az operatív működés szolgálatában kell, hogy működjenek, és a PIPER jelentés ezt helyezi középpontba. A, az általános probléma, ami megjelenik a jelentésben, más típusú részletes érzékenységekkel is összefüggésben áll, és tulajdonképpen a rendelkezések hatékony alkalmazását késlelteti ez a fokozatos, illetve átmeneti megközelítés. Ez például azt jelenti, hogy a két oldalú megállapodásokhoz térhetünk vissza. A határidők kitolódhatnak, és a Foster asszony szavai szerint előfordulhat, hogy a bizottság a területen kívüliségre hivatkozhat, ami ugye egy vicc. És a nemzetközi kereskedelemre fütyülünk, hogy úgy mondjam, és az uniónak a területen kívüli kapcsolatait is veszélyeztetjük ezzel a Kína és más országok vonatkozásában. Tehát ennek nincs operatív realitása, hanem igazából a rendelkezéseket fosztja meg a lényegüktől, a tartalmuktól. És itt a Pável által említett hozzáférés, illetve az kapcsolatok biztosítása a repterekkel, illetve a nagy nemzeti légitársaságok által világléptékben nem kiszolgált repülőtereknek a helyzetét említhetném, és a közel-keleti reptereknek a helyzetére kell itt gondolni. Tehát az összeköttetések működése úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy az európai érdekeket is kérjük közben. Tehát ott, ahol nincsen hazai légitársaság egy országban vagy az adott reptéren, és a nemzetközi légitársaságok szolgálják ki a repteret, akkor ott uniós érdek is tulajdonképpen, hogy az elérést biztosítsa, biztosítsuk és a külföldi érdekek biztosítása is persze az egyik szempont, de az aszimetria egy másik megfontolás, illetve a tisztességtelen verseny szintén. Szeretném, hogyha az előadó különösen odafigyelne arra, hogy ne higuljon fel tartalmi értelemben a szabályozás a különböző kisebb nagyobb időre felfüggesztett rendelkezések, illetve az átmeneti rendelkezések veszélyeztethetik a működőképességet. Én ebben látom a problémát. Cornelis úrnak adom meg a szót, mert úgy látom, hogy mások nem kértek szót, tehát eh, kérem, hogy a bizottság nevében fejtse ki az álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok a bizottság valamennyi tagjának! Számos módosító indítványt terjesztettek elő, amelyeket tüzetesen megvizsgáltunk, és számos érdekes javaslat erősíti a szöveget, továbbfejleszti. Vannak, ahogy Riké úr említette, ellenkező irányba mutató javaslatok, és biztos vagyok benne, hogy az előadói egyeztetések során megtalálják a követendő irányokat. A magunk részéről engedelmükkel három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az önök egyeztetéseit megelőzve, illetve mint egy előkészítendő. Az egyik az eszköz működő képességének biztosítása. Tartsuk szem előtt, hogy bármit is teszünk, az legyen működőképes, különben nem felelünk meg a feladatunknak. És egy új szempont az előző egyeztetésenkhez képest, hogy milyen tevékenységek, illetve útvonalak és forgalmi viszonylatok kerülnek a szabályozás hatája alá. A rendelet például várospárokat nevesíthet kivételként, és ezt nem tartom jó elképzelésnek egyáltalában. Hiszen a légi közlekedés realitásait tagadja alapvetően. Tehát nem arról van szó, hogy A-ból B-be repülünk, és csak oda. Tehát mondjuk nem csak a Brüsszel-New Yorki összeköttetést kell nézni, akkor, amikor az Egyesült Államokba irányuló forgalomról szólunk. Tehát sokkal inkább a csatlakozó járatok, illetve komplex útvonalak a meghatározóak a légiközlekedésben, és a várospárok meghatározása az pontosan a, a régi előző rendelet világába vinne bennünket vissza, korlátozná a piac működését, és egyáltalán működőképes, működőképtelen lenne. A 98-as, 99-es pontok súlyosan aláásnák a működőképességet véleményünk szerint. Aztán a tagállamok két oldalon megállapodása kapcsán szeretném felvetni, hogy ez fontos a vita az egyeztetések során, illetve a tanácsnál is egy fontos vitapont volt. A bizottság és a tanácsi jogi szolgálatok egybehangzóan arra figyelmeztetnek, hogy a javasolt rendelet az igenis kompatibilis összhangban áll a tagállamok kétoldalú megállapodásaival, és a bizottság javaslata tehát ezt az összhangot testesíti meg. Számos garancia, illetve biztosíték szerepel a szövegben, például, hogy nem lehet a rendeletre hivatkozva olyan intézkedést hozni, amely akár az unió vagy valamely a részéről egy nemzetközi vállalás megszegésével járna. Vagy ha és amennyiben kétoldalúan rendezi a tagállam az egyes vitákat, a bizottság ennek nyomán megszünteti a már folyamatba tett intézkedéseket, és ez a kompatibilitást, az összhangot célozza. Ne felejtjük, hogy ebből az eszközből olyan előnyök származhatnak, amelyek túlmutatnak a két oldalon megállapodásokon, hiszen azok gyakran egyáltalán nem szólnak a nyitott egymással versengő szolgáltatókról, légitársaságokról, tehát a különböző problémákat így megkerülik, vagy nem foglalkoznak például a vita rendezési eljárásokkal. Tehát egy csónakban nevezünk, egy hajóban vagyunk, európai polgárokként, és a kétoldalúan rendezett légi forgalom az az európai egységes belső piacon nem egészen logikus, hiszen a külső összefüggéseket, dimenziót is tekintetbe kell venni. Aztán a vitarendezési eljárásoknak ki kell futniuk a két oldal megállapodások hatája alatt, mielőtt a rendelettel valamit kezdeni tudnánk, mondják egyesek, de nem találjuk ezt helytállónak, hiszen legyen szó 28 vagy 38 vagy 50-nél több résztvevő tagról működésképtelen rendelkezések lehetnek ennek az eredményei, és a bilaterális összefüggéseknek a kimerülése az nem egy működőképes koncepció. Aztán a következő észrevételem az összekötetések biztosítása. Ez is egy fontos vitapont. Az elérhetőség, a az összeköttetések a lényegész tartoznak a javaslatnak. Egy élénk versennyel jellemezhető piac, és a résztvevők érdekei is ezt emelik ki. Tehát amikor alkalmazzuk az eszközt, illetve intézkedéseket hozunk, akkor azt mindig az elérhetőség biztosítása eh, keretében kell, hogy tegyük, illetve az unió érdekeit meg kell védenünk. Ez az egyik kereskedelemvédelmi eh, megfontolásunk és a szélesebb kereskedelmi és gazdasági hatásokat az unió, a tagállamok, a régiók szempontjából is meg kell fontolni, és a fogyasztók, a szolgáltatókra gyakorolt hatását is szem előtt kell tartanunk. Két dologra hívnám föl még az eljárás szempontjából a figyelmet, ami előtt a vizsgálódásainkat, illetve az egyes intézkedések vizsgálatát elkezdenénk, meg kell néznünk, hogy mik az érintett uniós érdekek, és ennek a vizsgálatnak a fényében az a követelmény, hogy ne nehezítsük meg a reklamációk lehetőségeit. Tehát nem szabad diszkriminatív alapon korlátozásokat bevezetnünk a reklamálni kívánók útját nehezítve. Tehát az összeköttetések biztosítása a 89-es módosító szerint az uniós érdekek vizsgálata mentén elemzendő. Azzal zárnám, hogy az időkeretekről szólnék röviden. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő idő kell, hogy rendelkezésünkre álljon, hogy felkészüljünk, és a gyorsaság, illetve a méreható színvonalas vizsgálat szempontjait kell összehangolnunk. Ennek a megfelelő képletét kell megtalálnunk. A végső döntés meghozatala szempontjából pedig szeretném kiemelni, hogy az Európai Bizottságnak a végső döntésben komoly szerepet kell biztosítanunk, mint hogy más kereskedelmi területeken is ez történik. És ez a tagállamokat is védi a szükségtelen nyomástól, bárhonnan is érkezzék az a bizottsági döntések, például a versenyjog számos területen legyen szó belső kereskedelmről, vagy külkereskedelmi rendelkezésekről. Jó, hogyha a bizottságnál születnek a döntések. Ennyit szerettem volna a holnapi egyeztetések, illetve az előadói megbeszélések elé bocsátani. Cornelis úr, köszönjük szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig megadom a szót előadónknak, Piper úrnak. Piper úr, öné a szó. Also an der Länge der Ausführungen a bizottság magyarázatát illeti. Úgy tűnik, hogy nagyon aggódnak, hogy mi mit csinálunk itt a parlamentben, de ne aggódjanak, minden rendben lesz. Az egyes pontokra röviden kitérnék, azzal kapcsolatban a kollégáktól hallottunk, egyetértek POSZ asszony véleményével a szocialistáktól, néppártként sem szeretnénk az, hogyha ez az irányelv um, alapvető módon gyengülne, tehát fontos, hogy az ütőereje megmaradjon. Azzal is egyetértek, amit az ECR mondott, ami az alkalmazási területet illeti, ne vigyük itt túlzásba a dolgokat. Meg kell néznünk a közvetlen, illetve közvetett fellépéseket, amelyeket el tudunk indítani egy kicsit jobban szét kell őket választani azért, hogy olyan gazdasági területeket ebbe ne vegyünk bele, amelyek önmagukban nem játszanak szerepet. Ami az Európai Parlament szerepét illeti, az, hogy a tagországok közlekedési jogaiba beavatkozunk, én ezt is kritikusan tekintem, de egy kicsit vissza kell, hogy vegyünk, és meg kell, hogy bízzunk abban, amire a bizottságot tett ígéretet. Fontosnak tartom azt, hogy a bizottság a szükséges kompetenciát megkapja, hiszen jobb az, hogyha az Európai Unió unióként állami támogatásokból, totalitárius államgazdaságokkal tárgyal, és megpróbálja megoldásokat kialkudni. Ez jobban annál, mint hogy bizonyos tagországokat egymáson kijátszanak a partnerek, akiknek a kezében túlon túl sok a hatalom, és az európai versenyszabályozások ellen való fellépést eredményeznek. Amit Telicska kolléga mondott az ARE képviseletében, vele is egyetértek. Fontos, hogy a problémát ne vegyük politikai síkra, hanem a technikai szempontból legfontosabb dolgokat vegyük és ne próbáljunk meg egy óriási politikai propagandát kialakítani, illetve ne küldjünk olyan jelzéseket, amelyeket nem is pontosan úgy gondolunk. Azt gondolom, hogy az óvatos megfogalmazás érdekében nem kell nagy lázongást szervezni, úgymond. Amit a zöldek tettek, ez csak két mondatban, fair and equal, véleménytervezet. Ez helyes, és holnap az árnyék jelentésű ülés, és ennek szellemében szeretnénk jó kompromisszumokat kidolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Piper úr. Emlékeztetőül a szavazás március 20-án következik majd. És most folytassuk szintén légiközlekedési témával a munkánkat eszmecsere a bizottsággal a 2016-os éves jelentésről. A 300 208-as rendeletről, a polgári légi közlekedésről. Carlos Mest itt is van már, és nem úgy viselkedik, mint Philip Cornelis. 5-10 percben kérem, hogy mondja el a gondolatait. E, persze csak ironizálok önnel, mert Carlos Mess úr önél szó. Szeretném e, a nagy példaképemet Philip Cornelis-t utánozni a, az életben, de e, ez nem a mai napra vonatkozik. Köszönöm szépen a szót, a dokumentum önmagáért beszél, a 300-as eh, rendelet 16-os eh, cikke, a 2008-as eh, rendelet a polgári légi közlekedés biztonságáról szól, és az ellenőrzésekről az Európai Bizottság a minőség ellenőrzések keretében a tagállami tevékenységeket felülvizsgálja, és a szakpolitikai kérdéseket ellenőrzi a 2016-os időszakban. Elnézést kérek, hogy egy kicsit korán terjesztjük elő az éves jelentést. A belső ellenőrzési felülvizsgálatunk nyomán úgy döntöttünk, hogy megvárjuk a tagállami válaszokat, elemzéseket, és beépítjük a dokumentumba, és ezért késtünk vele. A négyes lap alján, oldal alján találhatók a megállapításaink a megfelelés kapcsán, illetve uniós szinten. jelezném, hogy az egyik fontos eszköz a bizottság kezében, amelyel a hiányosságokat képes kezelni a biztonság terén, egy-egy konkrét repteret érintően, az a 16-os cikkben található rendelkezéseket jelenti, és az egységes biztonsági rendelkezések hatálya alól kivonhatunk egyes reptereket, amíg a biztonsági előírásokat, problémákat nem teljesítik és a 15-ös cikk alapján az értesítési kötelezettség itt nem alkalmazható, és kompenzáló intézkedéseket lehet a biztonság megfelelő garantálása érdekében érvényesíteni. Szintén fontos jelezni, hogy nem csak az elismert standard megfelelést az USA, Kanada, Montenegro és más országok esetében nem csak az, a megfelelőség elismerésére alapul a reptereknek a kezelése, hanem egyes harmadik országokban található repterek, különösen az amerikai repterekre gondolok. Az USA az egyik legfontosabb légiközlekedési piacunk, és különösen fontos, hogy szoros legyen az együttműködés, segítsük egymást, összefogottan együttműködjünk fellépjünk nemzetközi szinten, különösen az ICAO munkájában. 2016-ban a légibiztonsággal foglalkozó tanács meghozta a fontos döntéseit, és az ICAO tevékenysége, illetve a résztvevő országok számára is fontos, hogy megfelelő biztonsági normákat léptessenek életbe, és hogy ezek hatékonyan, eredményesen működjenek. Ez a plusz intézkedések indokoltságát is jelenti, ezeket támogatjuk az ICAO keretében, illetve az Unió és az Európai Bizottság eh, áll e mögött a támogatás mögött. A szakpolitikai kezdeményezések terén pedig az új technológiákat emelném ki, és az úti tervet amely ebben a fontos témában a tevékenységeink tervét jelenti. Nem csak a tagállamok, illetve a hanem a különböző érintettek és akik az egyes repterek ügyében részt vesznek a folyamatban. Ebben az összefüggésben egyik résztvevő sem dominálhat, illetve uralhatja a folyamatot. A másik szakpolitikai téma, amire a figyelmüket felhívnám, az a közterületek védelme, illetve a repterek körüli táj védelme. Például a brüsszeli légiközlekedési adó március másodikától lép életbe, és nagyon nehéz kérdésről van szó, hogy hogy lehet egy nyitott területet megvédeni. Nyitott, szabad területként kezelni. És eközben egy megfelelő laikus biztonsági szintet hogyan lehet biztosítani. Az Európai Bizottság, illetve a tagállamok és az iparág is részt vett az egyeztetésekben. A TSA, az amerikai partnerünk szintén részt vett az egyeztetésekben, és a többszintű E tájvédelmi intézkedéseket így vitattuk meg. Ezzel zárnám. A munkaanyagra hívom fel a figyelmüket, mint az eddigi években, ezúttal is egy súlyos és terjedelmes dokumentumról van szó. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Köszönöm, Marinescu úr, öné a szó. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen nagyon fontos a biztonság aspektusa és az új alaprendelet erről beszél is. Nagyon sok vita van arról a lehetőségről, hogy az Európai Ügynökség mennyire tud ebbe belekapcsolódni. Én a bizottságot arra kérném, hogy mondják el, tudják-e, hogy a tagországok miért ellenzik ennyire egy Európai Ügynökség bekapcsolódását ebbe a területbe. Nem az összes területről van szó, amelyeket a 300-as rendelet fed le, hanem szinte mindenre. Mint említettem, nagyon fontos a terrorista támadásoknál harmonizált megközelítést alkalmazni. Én nem gondolom azt, hogy az a tény, hogy szükség van valakire, aki a főnök lesz, szükség van biztonsági ellenőrzésekre, és szükségünk van egy harmonizált megközelítésre Európa szerte, illetve információ cserére is szükség van, olyan intézkedésekre, amelyeket egy jövőbeni közös megközelítés is segíthet. Köszönöm, Brüssz asszony, parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen. Az elmúlt évek azt mutatták, hogy a légi közlekedés biztonságánál hosszú távon kell javítanunk. Az én frakcióm és én magam részt vettem a összeli eh, reptér meglátogatásában, és eh, az új biztonsági koncepció hatott ránk. Én biztos vagyok abban, hogy a minőség és a személyzet eh, képzettsége jelenti majd a fontos szempontot. Éppen ezért a bizottság bevallása a Smart Security kapcsán vegyes érzelmeket vált ki belőlem. Létezik az optimalizációs igény, például az ellenőrzéseknél, másrészt azonban kritikusan látom a témát, az, hogy az ügyfeleket különböző testi jelek, illetve jelek alapján állapítsuk meg. A reptéren nem szabad bizonyos személyeket szigorúban ellenőrizni, csak azért, mert előzetesen nem akarnak valamilyen adatokat megadni. A harmadik országok értékelése a következő, az első részben olvashatnak az értékelésről, a repterek értékeléséről, Jakartai reptéről is szok, szó esett. A harmadik országokban a közeljövőben terveznek-e ilyen értékeléseket készíteni? Köszönöm. Köszönöm. A Foster asszony parancsoljon. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt az átfogó visszajelzést. Én voltam az eredeti jelentéstevő, nagyon érdekel a téma, és az amerikaiakkal nagyon jó kapcsolatokat tartottunk fenn ebben a témában, és más országokkal is. Azt gondolom, hogy amit annak idején eh, megoldottunk, nagyon jó szolgáltatták nekünk, és amit felismertünk, az az, hogy az összes IKK-s ország eh, eleget tesz ennek a szabályozásnak. Kaktok 30-an dolgozunk, mindannyian dolgozzunk ezen az előfeltételen. Megpróbálom ezeket a kérdéseket felvetni, és a Moszkva, Moszkván szintén voltak szerszori terrorista kísérletek, tehát ez egy nagyon nehéz kihívás. És még mindig egy további kérdés is felmerül a staff számára. Azt gondolom, hogy ezt ki kell bővíteni, de országoknak kell megállapodniuk. Tudjuk azt, hogy itt több a rugalmasság és a terrorizmus ellenes fellépési lehetőség. Ezekről a témákról igen sűrű határidőnként van szó. Ezen kívül azt gondolom önök nagyon szorgalmasak voltak, ami a spontán előzéseket illeti a reptéren, a bizottsági alkalmazottak részéről, ez nagyon jól működött nem akarják minden részlet lezárni, hanem azt kell megnézni, hogy mik a hiányosságok a nemzeti civil eh, légi eh, közlekedési hatóságok. Az, hogy az ügyfeleket hogyan kezelik most, ez teljesen más. És igaz az, akkor azt mondjuk, hogy nem próbáljuk meg profilizálni a fogyasztókat, azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb hiba, amit valaha elkövettek, Hát egy e, légitársasági háttér szintén lehetetlen. Hát nem tudom, hogy egy MRI szkennerre kerülünk-e. És fontos, hogy ezen kés alapján e, nézzük meg a szokványos utasokat. Vannak azok, akik plusz információt szeretnék eljutatni kormányaikhoz, azért, hogy felgyorsítsák az ellenőrzést, hiszen ők nem jelentenek egyáltalán semmiféle kockázatot, meg kell nézzük a boxokat, hogy hogyan kezeljük majd a, a reptéri biztonság kérdését. Ez nagyon fontos terület, és azok, akik a műveltetésért felelősek, azt mondják, hogy kell, hogy az emberek vásároljanak a duty free-ben, viszont ha túl sok ideig mennek keresztül a biztonság ellenőrzésnek, akkor nem marad idejük. Azt gondolom a kihívások mellett jobban kell teljesítenünk, és jobb megoldásokat kell találnunk, a technológiában fontos szerepet játszik, de azt gondolom a politikai akarat mind-mind összejátszik. A bizottság jó munkát végzett, gratulálunk! számíthatnak a támogatásunkra. Köszönöm szépen, de Foster asszony, de Grandi úr parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy késtem. Más kérdésekkel kellett, hogy foglalkozzak. Ez a jelentés különösen érdekes, régóta foglalkozom Külön a jelentős tevője a szkennerekkel kapcsolatos anyagnak. Ezt évek ezelőtt vezették be. Minden, ami a, annak idején megvalósult, materializálódott, de tartozik, de kevesebb válasz volt a polgárok aggájaira. Mindig is elhangzik az, hogy hát nem előzünk eleget, de az, hogy a jogi, morális, eh, politikai kötelezettségnek eleget tegyünk, és az Európai Unió érdekeit megvédjük. Terroristák eh, a szomszédos országokban is vannak. A mobilizálás és a eh, mobilizálódás nagyon sok kihívást tartogat, és mindennek középpontjában a biztonság áll biztonság nagy mértékben foglalkoztatja polgárainkat, a aggódnak a terrorizmus miatt és a kockázatok miatt is. Szeretnék az utasok szabadságukat, mobilitásukat megtartani. A légi közlekedés biztonsága azok számára fontos, akik tervet szeretnének terjeszteni. A légi közlekedés a havatortán de egy nagyon érzékeny célról van szó. Az emberek azonnal arra gondolnak, amikor már kockázatot éreznek. A biztonság és a szabadság kérdése döntő, de hogyan lehet bármit is garantálni a mobilitás korlátozása nélkül az európai eh, polgárokat a reptereken sokkal jobban meg kell védeni, ami a biztonságot illeti, az Európa Terrorizmus ellenes centrum, az Europol um, Hollandiában. Nagyon fontos intézmények új um, módus operandi alakultak ki. Az ETS-ra is készült egy javaslat, és a tagországok ellenőrzik a PNR rendszereiket, mégpedig az erre vonatkozó irányelv alapján a légiközlekedés meghatározó szerepet játszik. Tehát ezek a rendszerek nagyon fontosak. Nem arról van szó, hogy több rendszerre, több intézményre lenne szükség. Arról kell gondoskodni, hogy ezek a pontok összekapcsolódjanak a bevándorlás, biztonsági adatokat, minden egyes területet önteroperábilissá szeretnénk tenni. A kiberbiztonság egy további lépés, és egy olyan eszközről van szó, aki geopolitikai szempontból nagyon fontos. A kiberbiztonság egy prioritás a biztonság számára, a közlekedés biztonsága meghatározó. És a közös pont nem csak a polgárok biztonságánál fontos, hanem a terrorizmus elleni küzdelem. Két kérdésem van, a bizottság tudja, hogy én szívesen dolgozom együtt a nehézségekkel szemben, például a tanúsítványok kiadását illeti, a témák certifikálását az említett ellenőrzéseknél. Itt van egy probléma azonban az illetégességgel. Remélem, hogy a bizottság belátást tanúsít majd. Van egy munkadokumentum, Tudom, hogy a nehézségeket el szeretnék eh, hárítani, de a polgároknak nem lehet folyamatosan azt mondani, hogy várniuk kell. Vannak megoldások, technológiai megoldások, és elhangzott az, hogy a polgároknak nehézségeik vannak a bevásárlás kapcsán a, a biztonsági kérdésekben. Hogyha vannak mechanizmusok, technológiák, amelyek megbízhatóak, akkor ez nagyon jó a tanácsnak, természetesen a nemzeti uh, érdekeket is figyelembe kell vennie, de ami az említett dihotómiát illeti kicsiknek, nagyoknak, ez az, amit a polgárok szeretnének. És van egy további kérdés, milyen intézkedéseket végeznek annak érdekében, hogy a titkos szolgálatok információi eljutassanak a tagországokhoz. És elnök asszony, mindjárt befejezem, ami a az információ garanciáját illeti, az tehát ezzel kapcsolatban utólag tudható, hogy az informálásnál voltak hiányosságok, ha pedig időben lépett volna valaki, akkor egy adott merényletet megakadályozhatott volna. És a biztonsági szolgálatok erre következtetésre jutottak. Azt is meg kell vizsgálni, hogy esetleg valaki nem megfelelően járt át, Hogyha megnézem a szkennerek témáját, ez egy olyan terület, amit ellenőriztünk. A kontroll uh, szabályozásoknál felmerül a kérdés, hogy hajlandók ezek az adatokat feláldozni. Ilyenennél már mindent megcsináltunk azért, hogy ez lehetséges legyen. És fontos, hogy a bizottság tovább tudjon lépni ebben a kérdésben annak érdekében szükséges materiális anyagokat be tudja vetni. Fontos, hogy az államok e, érdekei ne bénítsák meg ezt a folyamatot. Köszönöm, Kún úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Egy nagyon érdekes témáról van szó, amely éveken keresztül Lokárbi eset óta foglalkoztat bennünket a közlekedési szakbizottságban, az, hogy a polgároknak hogyan tudjuk nem csak Európában, hanem az összes légi utast biztosítani, a biztonságot garantálni a cél reptérig. És nagyon sok különböző verzióról beszéltünk, a scannereket is bevezettük, azért, hogy a személy ellenőrzést függetlenül attól, hogy van-e egy jegyzék arra, hogy hova kerültek bejegyzése, vagy van lehetőségben teljes mértékben semleges ellenőrzése. Itt nagyon sok minden sikerült. A robbanóanyagokra, mérgező gázokra, stb. történő reagálást technikai megoldásokkal is meg lehet vizsgálni. Nagyon veszélyes folyadékok kis üvegben, ez is érdekes, de ez természetesen szükség van a szúró próbaszerű ellenőrzésekre, illetve, hogy szülessen meg minél hamarabb ez a közös munka kombinált a járatok, utasok plusz a kargójuk. Ez egy olyan téma, amelyről több szót kell ejteni, és a bioszenzorika ebben nagyon fontos szerepet játszik. Jackie Foster tudja hogy a KNI, és megfenkézett kutyákkal rendelkezik, akik nyomozhatnak a Sárdagóri teherreftéren eh, a konténerekből mintákat vettek, és a helyszínen ellenőrizték őket. Ami pedig még szintén fontos, és nem szabad megfetkezünk róla, léteznek a személy ellenőrzések a staff esetében, akik a um, ground handlingben dolgoznak, csomagkezelésben, ezek is nagyon fontos területek, és fontos annak ellenőrzése, hogy ne legyenek biztonsági kockázatok, Sajnos elvesztettem a fonalát. Tehát a staffel az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a szállítók. és elért, megérte már azt, hogy van egy fekete táskanáluk, és itt a személyzet megfelelően képzett, hogy mit kell tenniük, tehát nem csak a csomag ellenőrzésre vonatkozik ez. Szelektív módon dolgozzák ezt bele először. A nagy körforgást ellenőrzik, és utána egyre magasabb szintre mennek ha valami gyanússal találkoznak. Nagyon érdekes téma. Köszönjük szépen a jelentést, ennek nagyon jelentős külső hatása van. A polgárok meg kell, hogy erősödjenek abban a felfogásukban, hogyha repülőre szállnak, úgy biztonságban érezhetik magukat. Kün. Köszönöm, Kónul. Carlos Mest úrra tekintek. Kérem, hogy válaszoljon, illetve fogazza meg, fogalmazza meg a végkövetkezetéseket. 5-10 percben tudok szót adni, parancsoljon. Thank you very much. I will try to be uh, concise. Köszönöm szépen, rövid leszek. Hadd mondjak röviden néhány szót, különösképpen az elz kapcsolatban mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos szerepet játszik a biztonsági elemek megvalósításában. És azt hiszem, abban is egyetértünk, hogy a tagállamok is fontos szerepet játszanak, különösen a kiberbiztonságban, ezt is gyakran emlegetjük. Attól függetlenül, hogy ezt elmondtam, nem hiszem, hogy még nagyon erős vagy határozott lenne az álláspontunk. Több elem az információs előjogokat érinti, bizalmas információkat például érint, amelyek az ilyen titkosszolgálatok birtokában vannak, tehát nem biztos, hogy ez, ez a megfelelő ezeknek a kezelésére. De az Ázával már megkezdtük a párbeszédet, hogy megpróbáljuk megtalálni annak a módját, hogy együtt működjünk és közben a biztonsági szempontokról is gondoskodjunk. Vannak olyan pontok, ahol teljesen jogos az információ igénylés, tehát ezt a fajta információt el kell jutatni az ELZ-hoz. Úgy gondolom, hogy jó irányban haladunk. És a biztonsággal kapcsolatos kérdések a repülőgép, a repülőterek körén hogyan védjük az utasokat, hogyan védjük a dolgozókat, ezeken a nyitott területeken. It's not uh, a, a, a silver bullet solution. You will not find, you know... Nagyon összetett. Tehát nincsen varázsszer, nincs uh, varázspálca, ami egyszerre megold mindent. Az egyes elemekből építjük fel azt a azokat a körülményeket, amelyek aztán a végén a biztonság megteremtését jelentik. Tehát vannak intézkedések, vannak információk, a közvéleményt is tájékoztatjuk, tehát az utasokat is, és persze az információ áramlás az nem csak egy támadás esetén fontos, hanem előtte is az általános tájékoztatás, illetve az egyes procedúrákról, eljárásokról szóló információ, amelyeket alkalmazni kell. Tehát a repterek védelme esetén például az eventemi támadásokon is azt láttuk, hogy ugye az első megoldás, ami a támadások után ugye az volt, hogy csak kibővítették ezt a, a kört, ahol a, a szigorított intézkedések éltek, de ez, nem önmagában, ez önmagában nem megoldás az utasáramlás kezelésére oda kell figyelni, és arra, hogy a koncentrálódott utasok tömege ne jelenthessen támadási célpontot. De Grandes úr felvetett egy kérdést. Nem feltétlen a hát ellenőrzésekről, de mondjuk ugye az esetleges belső kockázatokról, és itt fontos az ellenőrzések szerepe de érdemes ezt részletesen megvizsgálni. Itt is több szintű megközelítésre van szükség. Én nem hiszem, hogy konkrétan egy mindenütt működő megoldást tudunk találni. Az áruk szállításának biztonságos módját úgy kell megtalálni, hogy hatékony ellenőrzés legyen, amely végigköveti mindenkinek a motivációját, tehát hogy van-e valami fajta változás bármilyen dolgozó, szerződéses vagy főállású alkalmazott motivációjában. A földi kezelők, amikor megkapják a reptéri belépőt, ellenőrzésen mennek keresztül és a beszállítók is ugyanebben a helyzetben vannak, tehát vagy eleve szabályozott beszállítók, és így ellenőrzik őket, illetve ugye az árukat is mindig ellenőrzik, szűrik, tehát ezek a rendszerek már most működésben vannak. Lehet, hogy érdemes őket egy picit még pontosítani, tuningolni, illetve továbbfejleszteni. És emellett még szeretnék kitérni arra a filozófiai eszmecserére, amelyet Foster asszony indított el talán, hogy mit tehetünk a jövőben, hát hogyha nőni fog az utasforgalom, illetve az áruforgalom, akkor a jelenlegi helyzet nem tartható. Tehát egy kicsit innovatívabban kell gondolkodnunk. Én intenék mindenkit attól, hogy vakon támogasson mindenfajta általános ellenőrzési megoldást úgy nagyon óvatosan kell megközelítenünk mindent a repülőterekkel és egyéb érintett partnerekkel, hogy olyan rendszert teremtsünk, amely aztán lehetővé teszi valóban az utasáramlást, utasforgalmat, áruforgalmat. Ugye ismerjük az EU-s adatvédelmi jogszabályait, hogy ezek szigorúbbak, mint más jogszabályok a világon. Tehát nagyon óvatosan, kellő körültekintéssel kell eljárni a biztonsági szempontokat és az információk tiszteben tartását kiegyensúlyozva, úgy, hogy veszélyes személyek, akik negatív szándékokkal rendelkeznek, ne juthassanak fel a mi közlekedési eszközeinkre és akkor még a kiberbiztonsággal kapcsolatos elvetést hadd hangsúlyozom ki. Nagyon fontos téma ez, de nem feltétlen csak a közlekedésre vonatkozik, vagy csak a repülést érinti. Minden tudásunkat fel kell használni az új irányelve kapcsolatos munkában, és meg kell vizsgálni, hogy milyen konkrét lépésekre van szükség mondjuk a légifuvarozási szektorban, mit kell itt elfogadni. És az utolsó megjegyzés a biztonsági berendezések hitelesítéséről. Remélem, hogy sikerül ezen a dosszién is gyorsan, dossziéval is gyorsan előre haladni, és akkor a gyakorlatban is előre tudunk lépni. A bizottság egyetért abban, hogy ez egy rendkívül jelentős dosszié, és a tagállamokkal végzett munka, különösképpen az információ csere, tényleg beindult, virágzik, mondhatom így, nagyon pozitív. A felmérés. gyakorlatilag most hatom azt, hogy rutin gyakorlat a bizottságon belül, a DG Move és a DG Home-on belül is a tagállami szolgálatokkal együttműködve. Továbbra is igyekszünk majd javítani természetesen ezen a munkán. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony Mestrónak ezeket a pontosításokat. Természetesen, ahogy ön is mondta, ez még csak mindennek a kezdete, hiszen a konzultáció zajlik, és visszatérünk majd még erre a dossziéra. Most pedig, kedves kollégák, a következő ülésünk dátumát hát azért még megadom önöknek. Február 26-án, hétfőn, 15 órától. Mindenkinek további jó hetet kívánok, és remélem, hogy találkozunk a folyosókon is. Köszönöm.